Euh, Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. A tízes napi rendi pontunkkal kezdünk. A jelentéstevők Ole Christensen úr a kompromisszumos módosításokkal kapcsolatosan az európai vállalatok vállalat irányítási kereteivel ről, tehát ő nincs itt, és Szerkász úr a szocialisták részéről fogja előterjeszteni a módosító indítványokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, Krisztenzen úr elnézést kér, hogy nem lehet itt, de jelenleg eh, Afrikában van egy nagyon fontos konferencián, és sajnos nem tud jelen lenni ma egy feljegyzést hagyott számomra a tárgyalásokról. Ő szerinte a vita időzítése és a tárgyalások is jól előle, előre haladtak Strasbourgban a múlt héten, és 71 módosító indítványt nyújtottak be, 53-at lefednek a kompromisszumok és a 18-at, a fennmaradó 18 elsősorban preambulum bekezdésekkel foglalkozik, tehát ez, ezek olyan nehézségek, amelyeket meg lehet könnyen oldani. Mint a, általában a kompromisszumos módosítások esetében meg kell találni az egyensúlyt, ugye figyelembe véve a konszultációkat, a tárgyalásokat, itt az európai vállalatok vállalat irányítási kereteiről van szó, a kvótákról, a irányítási kvótákról, és így tovább. A jelentéstevő jelentésének a kezdeti stádiuma és a mostani kompromisszumos módosítások között azért van különbség. Ugye a kompromisszumos módosításoknak az az elve, hogy átláthatók legyenek, és megkönnyítsék a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolatokat. Itt a vállalati irányítás léte kell, hogy hozzon egy vállalati kultúrát, éppen ezért fontos a részvétel mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára. Persze vannak még problémák a a G és az L kompromisszummal kapcsolatosan vannak még problémák, a többit már megoldottuk. Ami a, a vállalatok vállalatirányítási intézkedéseit illeti, vannak problémák itt a kötelező vagy a nem kötelező jelleget illetően a kis KKV-k és a nagyvállalatok között különbséget kell tenni, és a rugalmassági intézkedéseket, a vállalatirányítást, a nagy vállalatokra vonatkoztatva határozta meg a jelentéstevő a módosításokat, a L módosító indítványa, kompromisszumos módosító indítványjal kapcsolatban közelített a jelentéstevő a többi frakció véleményéhez a pénzügyi részvételt illetően. Hogyha megnézzük azokat a módosítókat, amelyeket Christensen úr készített elő, azt látjuk, hogy nagyon észszerű módon közelített például a vállalati felvásárlásokhoz, és ezek a az intézkedések természetesen a termelékenységet növelhetik, azonban nincsenek kihatással a munkavállalók béreire. Hogyha új bérrendszert szeretnénk, akkor egy új alapra van szükség. Tehát a béreket mindenképpen a kollektív szerződésben le kell szögezni, és a jelentéstevő egy újfajta egyensúlyt szeretne kialakítani. Ennyit szerettem volna elmondani. Krisztensen úr azt mondta, hogy péntekig várja a javaslatokat, és akkor pontosítani fog még a módosítókon, de itt egy olyan dossziéről van szó, amely mindenkit szolgál, mindenki érdekében született. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vannak eh, felszólalási kérelmek. Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Philip de Bakker urat helyettesítem, aki most nincs itt. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kompromisszumos módosító indítványokat, de úgy gondolja, hogy még bizonyos pontosításokra, korrekcióra szükség van. Különbséget kell tenni a vállalat irányítás és a vállalati felelősség között. Ezt is be kell venni a kompromisszumos módosítóba. Továbbá minden tagállamban különbözőek a vállalati szövetkezeti rendszerek. Nincs semmiféle külön példa a B kompromisszum van érintve e témát illetően, aztán vannak pénzügyi és nem pénzügyi vállalkozások, vannak nagy és kis vállalatok, KKV-k és nagyok, tehát itt a J kompromisszumra kell utalni, aztán a megfelelés a jelenlegi rendszernek szintén egy problémát jelent bizonyos tagállamokban. Vannak kötelező jellegű intézkedések a vállalat irányítás területén is olyanok, amelyek nem kötelezőek. Úgy gondoljuk, hogy <clears throat> véglegesíteni és pontosítani kellene a kompromisszumokat a jelentéstevőnek. Thomas Mann úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy krisztensen úr az egyik olyan képviselő, aki egyébként hajlandó arra, hogy kompromisszumokba menjen bele, és azt hiszem, hogy ez jó alapot fog gyújtani a munkához. Talán, hogyha a flexicurity bekapcsolatos jelentésére gondolunk, akkor nagyon jól meg tudtunk vele egyezni, és a néppárt egyébként nagyon jól támogatta is ezt a megoldást. A CSR kérdésében. Sajnos már a fő kompetencia ebben a kérdésben nem nálunk van, hanem mi gyakorlatilag egy állásfoglalást készítünk ezzel kapcsolatban. Hát ezzel a témával már évek óta foglalkozunk. Ez, ebben nincsen semmi új. Két eh, jelentést is készítettünk, Bastia Matthews kolléga volt az egyik e, jelentéstevő, és ő azt az álláspontot vallotta, hogy önkéntesnek kell lennie ennek. Tehát e, a másik megoldás az az lenne, hogy egy kényszer szabályozás lenne. De hát én azt gondolom, hogy a realitásokkal szembe kéne néznünk, hiszen hogyha rájuk kényszerítenénk ezt a szabályozást, akkor azt lehetne mondani, hogy a nagyokat mondjuk valahogy progresszív módon rákényszerítjük, a kicsikre pedig nem valami más megoldással, de hát akkor azt mondhatjuk, hogy a nagy cégeknek nagy szakértői stábja van, ők tájékozódni tudnak, és gyakorlatilag ezt ők fel tudják dolgozni ezt a kérdést, tehát őket erőteljesebben be lehetne vonni ebbe a dologba. De hát végsősorban ők ezt meg is teszik, hiszen nagyon fontos az, hogy felelős akciókat kell indítani, ami amik meg kell nyerni őket. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ez egy pozitív példa legyen, és utána ez átragadjon más cégekre. Nem lehet rájuk kényszeríteni. És én azt gondolom, hogy a kis és közepes cégekre ezt nem lehet rá kényszeríteni. Hát nézzük meg ezeket a cégeket. Vannak, akik eh, végül is hétfőtől péntekig ott dolgoznak ilyen üzemekben, ők be tudnak számolni arról, hogy egy átfogó üzemi rendszer esetén, ami Európából származna, hát ez mindenkinek a haja égnek állna tőle, hiszen gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy egy bizonyos pontszámot kellene elérni ahhoz, hogy például kis és közepes cégek közbeszerzésekbe részt vehessenek. Én azt gondolom, hogy ezzel pontosan az ellenkezőjét, tehát visszafelé sülne el ez a dolog, az ellenkezőjét érnénk el a szándékainknak. Tehát Alexandro kolléga is már utalt arra, hogy nagyon sok számos, nagyon jó kompromisszum javaslat van itt ebben a csomagban, de hogy gyakorlatilag, hogyha most csak azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy egy olyan kérdésben, ami már többször meghiúsult, megint rá akarnak kényszeríteni az emberre valamit, és ez az üzenet, üzenet érkezik meg kifelé. Én azt gondolom, hiszen a bizottság talán nem volt eddig olyan elégedett ezzel a megoldással, és hogy majd a parlament az meg majd lenyeli ezt a dolgot, és akkor rápróbálkozunk újra. Ez nem lenne egy megfelelő megoldás. Tehát azt hiszem, hogy itt hosszú távú megoldásra kell e, gondolnunk, és e, nagyon fontos, Alessandro, hogy hosszú távon gondolkozunk. De Hake kolléga már joggal utalt arra, amik egyébként valóban nagyon lényegi kérdések, hogy ilyen harci szavazásban nem kellene belemennünk. De én azt hiszem, hogy itt a foglalkoztatási bizottságban mi mindig a jó kompromisszumokra töregettünk. Tehát a zöld fény azért még nem váltott át sárga fénybe, de még azért biztos, hogy nem pirosban. Én azt gondolom, hogy a jó célért harcolni az egy nagyszerű dolog, de én azt hiszem, hogy a kompromisszum az egy nagyon értékes dolog, és pedig nem itt valami szópárbajokat kell folytatni, hanem én azt gondolom, hogy ha a cégeket jó példán keresztül próbáljuk önkéntesen rábírni arra, hogy lépjenek be ebbe a programba, én azt hiszem, hogy ez lenne a jó út. Én azt hiszem, hogy ez a Krisztina jelentés, ez egy olyan jelzést kaphat, hogy szívből támogathatjuk ezt az irányt. Uh, uh, intervenir sur ce point. Uh... volna még én is hozzászólni. Thomas Mann úr, az imént említette Mushan Matthews legutóbbi eh, jelentését. Emlékeztetném önöket arra, hogy eh, ebben a bizottságban már beszéltünk egy INTA jelentés kapcsán is arról, hogy kötelező jellegűvé kell tenni a vállalati társadalmi felelősség, illetve környezeti felelősségvállalást. Thomas Mann üdvözli azt, hogy a, egy tehát pozitív hatással járnak a választható jellegű előírások egy bizonyos országban, amelyet jól ismer. Látom, hogy itt választható, önkéntes jellegű intézkedésekről van szó. és a Lisszaboni folyamattal számos olyan intézkedés kerül megvalósításra, amelyeket jól látunk, és előre kell menni. Thomas Mann úr azt mondja, és erről már korábban is beszéltünk, nem érdemes erre visszatérni. De igen, érdemes erre visszatérni, hiszen beszélni kell az Európai Monetáris és Gazdasági Unióban létező egyensúlytalanságokról, vissza kell erre térni. A pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos dolgokra is vissza kell térni. Az eurókötvényekről is eredetileg azt mondtuk, hogy nem lehet bevezetni, most talán mégis bevezetésre kerülnek. Változik a helyzet, úgyhogy új lépésekre van szükség. Tehát azon tanulságokat, amelyeket eddig még nem vontunk le a jelenlegi válságból, azok között ott található a vállalatok felelősségvállalása is. Talán meg kellene különböztetni a vállalatokat, és talán nem kellene mindegyiket egy kalap alá venni. Kompromisszumot kellene kidolgozni, egyetértek együtt kéne dolgoznunk, egy olyan kompromisszumot kellene kidolgozni, ahol a egyfajta rugalmasságot vezetünk be, tehát egy küszöbértéket, tehát a kötelező jelleget úgy vezetnénk be, hogy például a kis és középvállalatokra ezek nem vonatkoznának, viszont a nagyvállalatokra igen, és talán egy, az időzítést is rugalmassá tehetnénk, tehát mikor kellene bevezetni ezen intézkedéseket. Hát nem tudom, mennyire lehet, mondhatom azt, hogy mulatságosnak tartottam, de minden esetre figyeltem, hogy mik történtek a gazdasági téren az elmúlt időben. Francia bank, a Société Générale. Ez egy jelentős bank. bejelentették, hogy nem lesz bónusz osztás ebben az évben. A vállalat, a piac ezt pedig furcsa módon pozitívan értékelte. A jó kormányzás valóban egy olyan dolog, amit fakultatívan lehet tehát eddig bevezetni, de most már érdemes lenne levonni a tanulságokat, kötelezővé kellene tenni, és valóban rá kellene bírni mindegyik vállalatot, hogy pozitívan vezesse ezt be. Kreutzmann úr kért még szót, és azt hiszem, hogy lezárhatom a hozzászólók listáját. Tehát Kreitzmann úr, aztán az előadója szó. Ja, Frau Igen. Elnök asszony, nagyon köszönöm, én mindig meglepődöm, amikor ön a semlegességet, mint elnök asszony valamilyen sértő dolognak tartja, hogyha túlzottan erőteljesen avatkoznánk be, hiszen állandóan arról beszélünk minden nap, hogy a kis és közepes cégeket hogyan tudnánk tehermentesíteni. Small Business Act, mondja a bizottság, eh, az összes frakció eh, erről beszél, hogyan lehetne ebben a dologban tenni valamit. És azt gondolom, hogy önök nincsenek tisztában azzal, hogy egy ilyen jelentés milyen költségeket okozna, például a BASF cég, akik az Öko intézettől kell, hogy ratifikáltassák magukat, hogy ezek az adatok valóban megbízhatóak-e, és őrületesen sok vá- költséget generálnak ezek, tehát ezt gyakorlatilag figyelembe kell venni a jelentés jelentéstevési kötelezettségek előírásánál, hiszen már így is rengeteg jelentéstevési kötelezettségük van évvégi, ilyen-olyan jelentés, ez, ez rendben is van, de hogyha portulagos információkat írunk elő nekik, akkor gyakorlatilag ezzel nem érünk el semmit, inkább a tartalmi pontokat kellene előírni, hogy ezek összehasonlítható, egymással összehasonlítható jelentések legyenek, és valóban információkat adjanak ezeket. Hogyha megtesszük Európa szerte, én elmondom, mi lesz az eredménye. Ez a cég, ezek a nagy cég cégek, akiket önök említettek, ezeknek van ilyen információ a kezükbe, és hogyha ezt önként megteszik, hát akkor azt is mondhatjuk, hogy ha így gondoljuk, akkor nemzeti szinten is lehet ezt akár szabályozni, hogyha a franciák azt gondolják, hogy ez így lesz jó, hiszen itt rengeteg deficitünk van európai szinten, európai szinten is, és megtehetjük azt, hogy megpróbáljuk ezt európai szinten szabályozni, de én azokat a kollégákat támogatom, akik ebben a dologban előrelépést szeretnének, és azt gondolom, hogy ha kis és közepes cégeket valamilyen módon mentesíteni akarjuk, akkor az mindig az lesz a vita tárgya, hogy hol húzzuk meg a határt, 50 alkalmazottnál, vagy 150-nél, stb. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy arányban álljanak, arányosak legyenek ezek a jelentéstevési költségek, és ezek az overhead költségekhez arányosnak kell lenniük. Tehát nem biztos, hogy a foglalkoztatók száma, hanem mondjuk a bevétel, vagy a, a forgalom alapján lenne érdemes ezt meghúzni ezeket a határokat. És hogyha a pénzügyi krízisben mindig végig gondoljuk, hogy a recesszióból való visszaesés, illetve ettől való eltávolodás a cél, és hogyha gyakorlatilag jelen pillanatban nincs is gazdasági növekedés, egy ilyen helyzetben pótlagos költségeket terhelnénk rá a vállalatainkra, hogy ez okos dolog lenne. És gyakorlatilag a mi cégeink, mi vállalataink egy világszerte internacionális versenyben állnak, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy más global playerek nincsenek ilyen kötelezettségnek alávetve. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a közepes cégek világszerte is jelen vannak. Ilyenkor a koncern évvégi zárásukba világszerte gyűjtött adatokat kell szerepeltetniük és kimutatniuk. Tehát próbáljuk meg ezt azért egy kicsit globálisabb szemüvegen keresztül nézni. Rengeteg költség hárul így rájuk Berec kolléganak. Köszönöm. Euh, Nem akartam félbeszakítani, viszont Szeretnék egy picit visszatérni arra, hogy helyre utasított az elnökségi tisztemmel kapcsolatban. Nem támadott, nem ezt akartam mondani, viszont az elnökként meg kell bizonyosodnom arról, hogy a különböző frakciók ugyanannyi időt kapjanak a felszólalásra, viszont ez a nem összeegyeztethetetlen azzal, hogy felszólalóként állást foglaljak. Éppen ezért a szocialista csoport tagjaként szólaltam fel az előbb, nem pedig elnökként. Viszont, hogyha úgy véli, hogy elnökként nem szólalhatok így fel, akkor alapvető nézeteltérés alakul ki között közöttünk, és a néppárt és a többi frakciónak az elnökei is hasonlóképpen járnak el, úgyhogy velük is beszélnie kellene. Tehát elnökként lojális vagyok a bizottság minden egyes tagjával, legalábbis ez a célkitűzésem. Most pedig átadom az előadónak a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is reagálni szeretnék Krajcman úr felvetéseire. A bizottságunk minden tagjának meg kell érteni a következőt. Jelenleg jogalkotási folyamatban vagyunk, hogyha elolvasták a szöveget, akkor önök is látták. Tehát egy olyan területen kívánunk jogot alkotni, ami igazániból nem jogalkotásról van szó, hiszen ez egy zöld könyv. Zöld könyvről van szó, ami nem jogalkotás. Tehát jelenleg semmiről nem alkotunk jogot, hanem itt igazándiból a foglalkoztatási főigazgatóság egy kérdést tett fel, a munkavállalók részt vehetnek-e a vállalat irányításban, avagy sem. Hát hogyha esetleg a későbbiekben még lesz jogalkotás is ebből. Krajcman úr, hogyan lehet megkülönböztetni a kis és közép, kis vállalatokat és a nagy vállalatokat? Megyünk a G pontot. Ott megtalálja erre a választ. Ne ö, tiltakozom valami ellen, ami nincs is a jelentésben. A cél az, hogy meg kell különböztetni a kis és a nagy vállalatokat, és meg kell határozni a megkülönböztetési feltételeket valamint meg kell határozni, hogy milyen szabályozási szintek léteznek már most is. Tehát például az önkéntes magatartás kódex. Nem beszélünk egyenlőre szabályokról, azt mondjuk, hogy születhetne egy európai szabályozás vagy keretszabályozás, amelyet minden tagállam, illetve vállalat saját maga alkalmazhatna. Ahogyan Thomas Mann és Arkin képviselők is mondták, ezekről beszélni lehetne. Jelenleg egy véleményt, jelentést dolgozunk ki. A foglalkoztatási főigazgatóság kérdésére. Hát a nagy vállalatok, illetve a pénzügyi intézmények jelenleg magatartáskódexeket dolgoznak ki, és ezeket utána nem tartják tiszteletben. Hát az önkéntes jelleg a tőzsdényjegyzett vállalatok számára amelyek az egész európai rendszer számára rendszer kockázatokat jelentenek, ezekkel kapcsolatban kérdések merülhetnek fel. Tehát hogyan lehet elérni azt, hogy a vállalatok, az országok jobban működhessenek? Tehát nézzük meg, mi történik Németországban. Ott egy hatékony mód, rendszer működik, jól ismerik az emberek a vállalatok működését, átláthatóak ezek a rendszerek. Hát mondhatjuk, hogy itt egy szocialista forradalom indul. Hát mi azt kérjük, hogy ugyanazt alkalmazzák európai szinten. Szeretnénk, hogyha nagyobb lenne a vállalatok működésének az átláthatósága. Kreutzmann és Hartmann képviselők. Valóban rugalmasabbá vált morst is a szöveg. Ismerjék el ezt. És én is azt kérem önöktől, hogy legyenek rugalmasak. Ne akarjanak szélsőséges álláspontot képviselni, amivel nem jutunk majd sehova sem. A ö, vállalatok ö, modellje az, amit európai szinten szeretnénk alkalmazni. Nézzük meg, hogy hogyan működnek Németországban a vállalatok, és vonjuk le abból a következtetéseket decemberben fogjuk elfogadni ezt a bizottságülésben, és majd a márciusi plenárison fogjuk most ezt, most áttérünk a szavazásra. Kérem mindenkit, hogy itt vannak a kártyák, hogyha nem, akkor kérem, hogy vegyék magukhoz. Az első jelentés Karima Deli jelentése a 2007-2012 közötti időszakra vonatkozó stratégia félidős felülvizsgálata, a B kompromisszum az első kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellett, ellen ta- tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 46 mellett ellen. Ezt ellenőrizzük le. A 46-ost ellenőrizzük le. Kérem, hogy ha valakinek problémája van a szavazógépével, azt jelezze. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 18-an ellen, tehát elutasítottuk, 47-es okafogyottá válik, D kompromisszum mellett ellen eh, le kell ellenőriznünk, a D kompromisszumra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette. Hát ez, ez nagyon jó volt, és mindössze négyen voltak melle, ellene. Azt hittem, hogy, hogy pont az ellenkezője történt, tehát ezt elfogadtuk a D kompromisszumot. Most a, az E kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a G kompromisszumra szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 8-as mellett ellen tartózkodást. Itt ezt le kell ellenőriznünk, az NV8-ast ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 15-en ellene, elfogadtuk tehát 58-as mellett ellen ezt is le kell ellenőrizni, az 58-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, látjuk, hogy 20 ellene szavaztak, tehát ezt nem fogadtuk el, 59-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 60-as Első részre szavazunk először mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második részre mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 61-es megint részenként szavazunk első részre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk 62-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 63-as mellett ellen. 63-ast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-18, tehát elutasítottuk 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 66-os okafogyottá vált 67-esre szavazunk mellette ellene tartózkodás 67-esről megnyitom a szavazást elektronikusan lezárom a szavazást 19 mellette, 16 ellene, elfogadtuk 68-as mellett ellen. Ezt ellenőrizzük le 68-as mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk, NV 31-es okafogyottá válik, H kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 71-es visszavonták, 72-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig következik másik oldalon a 80-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 81-es kompatibilis, 81-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk J kompromisszum mellett ellen. Ezt elfogadtuk 83-as mellett ellen. A 83-ast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 16 ellene elfogadtuk. 84-es, van egy szóbeli kiegészítő, van-e ezek, tehát akkor ki, ez okafogyottá válik? Tehát csak, csak, csak arra szavazzunk, hogy more, more targeting tehát a 84 ezen részére, ez ott van a szavazó listán mellette, ellene, akkor a 84-es ezen részére megnyitom a szavazást. Őri úr! Nem világos, hogy itt egy szóbeli módosító van, ezt mi ellenezzük, tehát azt kérjük, hogy erről semmiképpen ne szavazzunk, annélkül csak a, a szóbeli módosító elleni, vagy nélküli szövegrészről. Alors, pontosan ezt akartam tisztázni, hogy mivel a, ott van a szavazó listán ez, a 83-ast elfogadtuk, ugye, akkor a, a szóbeli ö, módosítóra nem fogunk szavazni. Tehát nem a szóbeli módosítóra szavazzunk. Tehát a 84-es. Ellenőrizzük le még egyszer. Megnyitom a szavazást a 84-esről. Lezárom a szavazást. A 27-en mellette, 7 ellenek, tehát elfogadtuk, elfogadva. 85-ös okafogyottá válik, 86-os kompatibilis, 86-osra szavazunk mellette ellene. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 86-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Lezártam, 25 emelete, mellette, 11-en ellene, tehát ezt elfogadtuk. 87-es, megnyitom, megnyitom, tehát kiszavaz mellette. Nem elektronikus van, tehát én eltévesztettem, tehát a 87-es mellett kiszavaz kézzel. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, 88-as mellett ellen. Ezt ellenőrizzük le, 88-asról megnyitom a szavazást. A koordinátorok jelezzék nekem. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 19 ellene, tehát ezt elutasítottuk 89 mellett ellen. Elutasítottuk 90 mellett ellen tartózkodás. A 90-es ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 16 ellene elfogadtuk, 91-es mellett ellen tartózkodás. A 91-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 91-esről, lezárom a szavazást. 15-en mellette, 21-en ellene, tehát elutasítottuk 92-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 93-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 94-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Y kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk NV 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 18-as fogyottá válik K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellett ellen ellenőrizzük le a 97-est, megnyitom a szavazást a 97-esről, lezárom a szavazást. 20 mellette, 16 ellene elfogadtuk, 98-as mellett ellen. Ezt elutasítottuk 99 visszavonva, 100-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk NV 2 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 101 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 102 ö, ö, okafogyatában 103 mellett ellen tartózkodás. Ez, és elutasítottuk, elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük le. Tehát 100 Hármast ellenőrizzük le. Lezártam a szavazást. Én úgy láttam, hogy ezt elutasítottuk, szinte biztos. Igen, ezt elutasítottuk. El kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. M kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 111 mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk en kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 115 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 116 mellett ellen ellenőrizzük le a 116-ost. Én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 15 ellene elfogadtuk. 117-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Envi 32 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 118 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 121 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 124-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, NV22-es okafogyottá még NV27-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 125 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk T kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 133 mellett ellen. 133-ról megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 15-en ellen elfogadtuk, 134 mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ez rendben volt, de megnyitom a szavazást a 134-esről, lezárom. 20 mellette, 16 ellene, tehát elfogadtuk. 136-os mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 137 első része szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második részre mellette, ellene a 137-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 23-an ellene ezt elutasítottuk. 138-as mellett ellen tartózkodást elutasítottuk Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 139-es kompatibilis a 138-szal, Tehát a szavazóistán nem volt világos, a 139-es okafogyottá válik, akkor a 140 négyes es visszavonták, 145-ös mellett ellen tartaszkodás elfogadtuk, 146-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 147-es okafogyott meg 148 mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk 149 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 150-es mellett ellen a 155-ösről megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 20 ellene, ezt elutasítottuk 151-es mellett ellen tartózkodás. Le kell ellenőrizni a 151 es Lezárom a szavazást. 21 mellette 15-en ellen elfogadtuk, 153 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 154 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellett ellen. A 155-öst ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 17-en ellene elfogadtuk, 156-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 158-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV6-os okafogyottá válik, NV30-as mellett ellen ellenőrizzük le az MV30-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 22-en ellene elutasítottuk. Elkompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellett ellen tartózkodás. Le kell ellenőrizni a 160-as, megnyitom a szavazást. Valaki nem szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 17-en ellenem, tehát elfogadtuk. 162-es kompatibilis, szóval az mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de megnyitom a 162-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 21-en ellene. Ezt elutasítottuk. Az S kompromisszum következik. Nincs S kompromisszumunk. 164-es következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk a Z kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 166 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 167-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 168 mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 17-en ellene elfogadtuk, 169 mellett ellen. Megnyitom ismételten, azt hiszem, hogy ugyanaz volt a helyzet, 169-ről megnyitom a szavazást. Még, még egy valaki. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 22-en ellene. Elutasítottuk 170 mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk. NV 7-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 10, MV 10 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 171-172 visszavonták, 173 173 mellett szavaz ellene tartózkodás, elutasítottuk T kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 176-os mellett ellen meg kell nyitnom a 176-ról a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 22-en ellene, elutasítottuk 177-es mellett ellen tartózkodást, elfogadtuk 178 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 179 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 180-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a 190-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 191 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 192 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 193-as mellett ellen a 193-ast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 22-en ellene, elutasítottuk 194-es mellett, ellen, 100, ezt is le kell ellenőrizni, 194-esről megnyitom a szavazást. Még egy valaki szavaz. Lezárom most már a szavazást tehát 20, 20 eh, mellette, 15 ellen elfogadtuk, 195-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 197-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 198 okafogyottá válik, 199 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig, tehát azt mondják, hogy most a 203-asra kell szavazni mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 204-es mellett ellen tartózkodás, ez elutasítottuk 205-ös mellett ellen, elutasítottuk 206-os mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk U kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 210-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 211-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, V kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 216-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, MV16 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 217-es mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk, 217-es visszavonták, 219-esre szavazunk, igen, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 219-es, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 21 ellene, elutasítottuk 220-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 221 mellett, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk 222-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 224 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk dupla V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 228 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 229 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, MV25 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 232 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 233-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, MV23 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 234-es mellett ellen ellenőrizzük le a 234-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 21 ellene, elutasítottuk 235-ös mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 236-os mellett ellen. Ellenőrizzük le a 236-ot, 236. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 15-en ellene, ezt elfogadtuk. 238-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 239 mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk 240 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 241 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 242 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk NV14-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 243-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 1-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas a FAM bizottságból mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen hat, tartózkodás elutasítottuk hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk hetes mellett nyolc ellen tartózkodást, ezt elfogadtuk 8-as mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk 9 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 10-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 11-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 13-as következik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 16-os mellett ellen tartózkodást elfogadtuk a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 21-es mellett ellen a 21-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Le, 20 mellette, 17-en ellene, tehát elfogadtuk 22-es mellett. Ellen. Tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellett. Ellen. Tartózkodás, elfogadtuk. Igen. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellen tartózkodás. Ezt elutasítottuk 26-os mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 27-es. 27-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 28-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 29 mellett, ellen, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 30-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 31-es mellett, ellen. A 31-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 16-an ellene, elfogadtuk 32-es kompatibilis mellette, ellene. Nem látom jól, megnyitom a szavazás 32-esről. Lezárom. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Nem, nem, nem, nem, nem fogadtuk el, 21-en ellene szavaztak. 33-as kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es okafogyottá válik, 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 37-es a fam mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as FAM mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 39-es, szintén mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, most pedig a végső ö, szavazás következik a ö, jelentésről. Megnyitom a szavazást. Ketten nem szavaztak, úgy tűnik még. Hát még egy valakinek kellene. Most akkor lezárom a szavazást. 36 a mellette, ketten ellene, tehát elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek, Karima Dalinak a nagyon komoly munkájáért. Oh, right, the next vote is um, thank Gold. Most pedig következik az Európai Szövetkezet statutuma a munkavállalói részvétel tekintetében, ez a következő 25-ös kiszavaz mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 26-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 27-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 28-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 29-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 30-as mellett ellen tartózkodás, ezt elfogadtuk 31-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 32-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk a kompromisszum mellett ellen tartózkodás, ezt is elutat. Nem, elnézést, elfogadtuk. Miről is beszélek? Te egész belebolondulak ebbe az egészbe, és akkor most a B kompromisszumra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A D következő kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, e kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A Júri kettesre szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri három mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellett ellen ta, ta, ezt elutasítottuk 47-es, sokkal okafogyott 48, 49 49-es szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es okafogyottá válik, a G kompromisszumra szavazunk mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, júli 5-ös mell- júli 5 mellett ellene tartózkodás. Na most nem figyeltem, tehát a júri 5-ös kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, el kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. A FAM 8-asra térünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellen elnézést ha mozognak egy kicsit, akkor nehéz önöket látni. Kérem, hogy ő üljen, üljön le mindenki, hogy lássam. Kérem, üljenek le, foglaljanak helyet. Köszönöm. Mert nem látom, hogy felemelték-e a kezüket. Köszönöm. Tehát a H kompromisszum mellett, ellen. Tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 62-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 63-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 64-es mellett ellen tar- nem, ellenőrizzük le 64-esről, nem láttam, megnyitom a szavazást 64-esről. Lezárom a szavazást. 64-es. 23-an mellette, 19-en ellene, ezt elfogadtuk 65-ös kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 67-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 68-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk 69-es szóbeli módosítóval, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-71 ugyanaz, mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk, tehát a 70-71-esről megnyitom a szavazást. Igen, igen, elutasítottuk. megvárom azért a, lezártam a szavazást, megvárom a számokat. Igen, 40-en szavaztak ellene, ketem mellette. Tehát a I kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 80-as mellett ellen tartózkodás elnézés, de ezt várjunk egy kicsit. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Kérem, hogy várjuk meg, hogy leüljenek. Tehát 80-as mellett ellen ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 80-asról. A Lezárom a szavazást. Kérem, hogy amíg a szavazást tartott, ne álljanak fel a terem közepén, mert egész egyszerűen nem látom azokat, akik felteszik a kezüket. Tehát a 80-assal kapcsolatosan 41-en mellette, ketten ellene szavaztak K kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 83-as mellett, ellen, tartózkodás, ezt elfogadtuk 84-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 85-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 86-os mellett, ellen, elfogadtuk FAM 1-es mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk FAM 2-es mellett. Tehát akkor újra a FAM 2-est. Kérem, változatlan úgy sétálgatnak. Tehát FAM 2-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nem, nem, bocsánat, ezt elfogadtuk. A négyes következik mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk ötös mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk hatos mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk hetes mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk nyolcas mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk kilences mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk tízes mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 11-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk most pedig következik a 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen. A 17-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szocialisták részről egy valaki valaki, többen vannak, többen szavaztak. 17-en, a 17-esről újra nyitom, megnyitom a szavazást. Three more to go. Okay. Right. Lezárom a szavazást. 18-a mellette, 23-a ellene, tehát ezt elutasítottuk 18-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 19-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk 20-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 21-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 22 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk 23 mellett tartózkodás ellen tartózkodás 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, ketten ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Now we have the Kofferati. Most pedig a Kofferati jelentésről szavazunk. A harmadik országbeli állampolgárok jellegű munkavállalat céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Yeah. Yeah. Yeah. Right. Um, 86 has been withdrawn. A 86-ot visszavonták, a J kompromisszum Tehát a, a J kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 88 fogyottá válik, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, tehát L kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 93-94 nem elfogadható, 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 101-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 102-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 105-ös nem elfogadható, N kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Ó kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 108-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 109 nem elfogadható Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk R kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, es kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Száz 53-as visszavonták, 126-os szóbeli módosító, volt egy helyettesítés, mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 162-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 19-en ellene, T kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es bekezdés mellett a szóbeli módosítás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 34 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 35-ös 34-est, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le 34-est. Lezárom. 25 mellette, 18-an ellen elfogadtuk, 35-ös mellett ellen. Ezt is elfogadtuk, 36-os mellett ellen elfogadtuk. 37-estől 42-ig blogban szavazzunk, hogyha egyetértenek. Nincs ellenvetés mellette, akkor ellene tartózkodás, elfogadtuk. V kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellett, ellen nem volt világos a 44-esről, megnyitom a szavazást. 44-esre lezárom a szavazást, 25-en mellette, 18-an ellene, ezt elfogadtuk a kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogad. Fóz. Következik a B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Van, amit visszavontak, 50-52-es elfogadhatatlan, a hármas következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as kompatibilis mellett ellen tartózkodás elfogad, elutasítottuk 4-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 54-es mellett, nem, ez okafogyottá válik 55-ös is, 56-os is, 57-es is, C kompromisszum mellett, ellen tartózkodás. A C kompromisszumról megnyitom a szavazást, ellenőrzés gyanánt. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Szinte biztos vagyok, lezártam a szavazást. 41-en mellette, kettően ellene 60-61 elfogadhatlan. E kompromisszumra szavazzunk mellette, ellene e, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hetes mellett, nem a hatost, akkor ellenőrizzük le. Már, már én is habozom itt egy kicsit, megnyitom a hatosra a szavazást, lezárom. Köszönöm. 24-en mellette, 19-en ellene. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as visszavonták, 71-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 74-es Six to Delete mellett ellene tartózkodás. 74-esről van szó, tehát akkor még ez mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk G kompromisszum mellett ellen tartaszkodás elfogadtuk. A tízes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellett ellen. A 84-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. 22-en mellette, 21-en ellene elfogadtuk, 85-ös mellett ellen ezt is ellenőrizzük le a 85-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-en, mellette 22-en ellene, tehát ezt elutasítottuk. Ez pont az ellentéte volt, mint az előzőnek. Most a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 3 van ellene, egy tartózkodással gratulálunk Koferáti úrnak. Tehát ezzel lezárjuk a szavazást. Most pedig átérünk Elisabeth Morin Chartier jelentésére. A munkavállalók fizikai tényezők hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum követelmények. Tehát akkor néhány percig várunk, hogy a, aki akar, menjen ki a teremből, és majd meghallgatjuk Elizabeth Morán azt asszonyt, kérem, aki nem akar a teremben maradni a lehető leggyorsabban, akkor menjen ki, mert egy fontos jelentés következik. let's start on the electromagnetic fields directive. Uh, if you could take your seat. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Most foglalkozunk az elektromágneses mezők irányról szóló irányelvvel. Köszönöm szépen. Tehát az elektromágneses terekről szóló irányelv következik, és kérem mindenki foglaljon helyet, mert szeretném megadni a szót Elizabeth Moran Sátyi asszonynak. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Ma Elnézést, nem halljuk Morán Sártyé asszonyt. Kérem a kollégákat, akik beszélgetni szeretnének, hogy menjenek ki a teremből. Elizabeth Morán Sártyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon fontos témával foglalkozunk ma, és nagyon kényes helyzetben vagyunk. A fontos téma a munkavállalók egészségét érinti, akik elektromágneses terekben dolgoznak. Tehát az a munka, amivel ma délelőtt foglalkozunk, az a munkavállalók egészsége. Minden egyébet félretéve, ami ebben az irányelvben szerepel, és nem kifejezetten kapcsolódik a munkavállalók egészségéhez. Tehát minden az, amivel mi foglalkozunk, az a munkavállalók egészsége, minden más azt félretesszük. Mint már mondtam, elnök asszony, nagyon kényes helyzetben vagyunk, nagyon jól ismeri ezt a témát, mivel már született 2004-ben egy irányelv a munkavállalók egészségéről, akik elektromágneses tereknek vannak kitéve. Ezen irányelv alkalmazhatatlannak bizonyult abban az esetben, hogyha nem, zártuk, nem akartuk kizárni a ZRM-eket amely az egészség szempontjából nélkülözhetetlen. És ezen 2004-es irányelv alkalmazását elhalasztották egészen április 30-áig, 2012. április 30-áig. Így tehát egy a 2004-es irányelv elhalasztásának az időszakában vagyunk még. És összefoglalnám a helyzetet. Kötelesek vagyunk egy olyan szöveget létrehozni 2012. április 30-áig, hogyha nem akarunk ugyanabba a helyzetbe visszatérni, és az MRI alkalmazásának, orvosi alkalmazását megfelelőképpen kívánjuk szabályozni. Mi a helyzet? Az Európai Bizottság egy hosszadalmas munkát, konzultációs munkát végzett, a partnerek összességével, és el kell mondanom, hogy ez egy elmélyült munka, egy elég időigényes volt, és ez az irányelv tervezet, amelyre több hónapot vártunk a szakbizottsági munkánkhoz, egy kicsit késve érkezett. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a tanácsi szinten folyó munkák a lengyel elnökség alatt az információink szerint, hiszen ö, együttműködésben ö, dolgozunk a tanácssal, tehát úgy tudjuk, hogy a tanácsban ö, nehézségek merültek fel. Tudni kell, hogy a tanácsban jelenleg van egy kisebbség, tagállamok kisebbsége, amely az emeri derogációt ellenzi. Ezen tagállamok Németország, Lengyelország, Ausztria, Portugália, Olaszország, Litvánia és Csehország. Pedig ma egy irányelv, kiegyensúlyozott irányelv szöveget kell létrehoznunk, ahol egyensúlyban van az elektromágneses tereknek kitett munkavállalók egészsége, valamint az MRI használatának a szükségessége a betegek egészsége érdekében. Nézzük, hogy mi a mi felelősségünk. Holnap lehet, hogy mi leszünk majd betegek. Lehet, hogy valamelyik hozzátartozónk lesz beteg. Egy gyerek, vagy férjünk, feleségünk, vagy a szülőnk. És megképzeljük azt, hogy az emerin kívül van más technika, amivel bizonyos orvosi vizsgálatokat helyettesíteni lehet. Jelenleg alapvetően fontosak az, fontosak az emeri vizsgálatok, ahhoz, hogy bizonyos betegségek fejlődését nyomon lehetnek követni. Az idegrendszeri betegségek, az agy- és érrendszeri betegségek, valamint a rákos megbetegedések változásának a nyomon követéséhez. Továbbá az Alzheimer-korhoz, vagy egyéb degeneratív betegségek nyomon követéséhez, amelyek a társadalom öregedése miatt egyre gyakoribbak. Így tehát ezen irányelv nem csak a munkavállalók egészségét érinti, amivel mi is foglalkozunk, hanem szorosan érinti a közegészségügyi kérdéseket is. Itt tehát a bizottság munkájában figyelembe veszi, ahogyan azt láthatjuk, ezt a szükséges módosítását a 2004-es irányelvnek, hogy így végre kiegyensúlyozott módon lehessen biztosítani a munkavállalók egészségét, valamint az emeri szolgáltatásokat. Van egy második derogáció, amely szerepel ebben a szövegtervezetben. Ez a védelmet érinti kivételes esetekben, és jól számba vett esetekben. Ezen új szövegtervezet, irányelvtervezet lehetővé tette számunkra, hogy egészen eddig szoros együttműködésben dolgozunk a szakbizottságunk árnyék jelentéstevőjével, mivel szerveztünk néhány gyűlést, és szerettem volna, hogy a legtöbb információt megosszuk a bizottságtól, a tanácstól, valamint a szakértőktől érkező információkat szerettem volna mindenkivel megosztani, hogy az árnyék jelentéstevők a politikai frakcióikkal megfelelőképpen dolgozhassanak. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, akik részt vettek ezen irányelv tervezettel kapcsolatos munkában. Nagyszerű volt az együttműködés, nagyon nyitott szellemben dolgoztunk együtt, és mindenképpen köszönöm az elkötelezettségüket. A konzultáció már megkezdődött. Alejandro Szerkász kollégámmal és barátommal az európai szakszervezetekkel kívánunk majd együttműködni, de már korábban is felvettünk kapcsolatokat olyan személyekkel, akik az egészségügyi ágazatban dolgoznak, illetve emerivel foglalkoznak, felvettük a kapcsolatot betegekkel, orvosokkal, valamint az emeri gyártókkal. Ez egy széleskörű munka, aminek a segítségével egy működőképes irányelvet tudunk majd kidolgozni, amely Európa becsületére fog majd válni. És hát el kell, hogy mondjam, hogy eddig nem voltam túl büszke arra, hogy egy 2004-es irányelvet kell most újra átdolgoznunk, de remélem, hogy most sikerül sikeres munkát végeznünk. E hét elején az Envi szakbizottságba látogattam el, hogy megnézem, hogy ott hogyan foglalkoznak ezzel a témával. Az Envi szakbizottság ugyanolyan szellemben dolgozik, mint mi. Azt hallhattam, hogy az egyik kollégánk az MV szakbizottságban felkérte elég előteljesen a kollégákat, hogy azért dolgozunk, hogy azon tagállamok, akik jelenleg ellenzik bizonyos ágazatok kivételét, azokat meggyőzzék arról, hogy változtassák meg az álláspontjukat. El kell, hogy mondjam, hogy ma ha nem tudnánk az Emerivel kapcsolatban előrelépni a 2004-es irányelvvel kapcsolatban nem mondhatjuk azt, hogy a szkennerek átvehetnék az emerik helyét. A szkennerek sokkal nagyobb sugárzást bocsátanak ki. Ennek beláthatatlan következményei lesznek a betegek, illetve az orvosok egészségére is. Az emeri helyettesíthetetlen. Az imént említett betegségekkel kapcsolatban a demencia, a neurodegeneratív betegségek és a többi betegségnek a nyomon követéséhez. Tehát az a munka, amit itt végzünk, az ebben a szellemben folyik, és számítok az összes előadóra, hogy ezt a kettős nézetet érvényesíthessük, tehát a betegek érdekei, valamint az egészségügyben dolgozók egészségét is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nyitott vagyok a kollégáim hozzászólásaira. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rapti asszony, aztán Linne asszony. Ευχαριστώ, κυρία η κυρία Σαρτιέ τα είπε τόσο ωραία. Tisztelt elnök asszony, Sártyé asszony, annyira jól beszélt, hogy csak annyit tudok mondani, hogy egyetértek, és ez minden. Szeretnék neki köszönetet mondani, nagyszerű munkát végzett, nagyon remek munka alapú szolgáló szöveget nyújtott be nekünk, és még egyszer köszönetet szeretnék neki mondani. Minden adat, minden információ, amit felhasznált, azokat azonnal megosztotta az összes frakció munka, munkatársával, ami nagyban megkönnyíti a munkánkat. Úgyhogy csak optimista tudok lenni, remélem, hogy ezen erőfeszítéseket majd siker fogja koronázni tisztában vagyunk vele, hogy a siker kulcsa az, hogy sikerül majd egy olyan irányelvet létrehoznunk, amelyet alkalmazni lehet. Tudom, hogy vannak még nehézségek, erről beszélt az előadó is, ezzel mi is egyetértünk. Valóban két szükség van arra, hogy beszéljünk ezekről a nehézségekről, hogy így a lehető legjobb szöveget tudjuk majd létrehozni és így sikerül majd egy olyan szöveget kidolgozni, amely alkalmazható lesz, és az összes európai állampolgár előnyére szolgál majd. Az elektromágneses terek használata számos területen elkerülhetetlen, és azt hiszem, hogy Elizabeth nagyon teljes képet festett a helyzetről. Az irányelv az azonnali és közvetlen kitettségről beszél azon személyek esetében, akik ezen elektromágneses terekben dolgoznak. És valóban meg kell különböztetni a rövid és a hosszú távú hatásokat. Tudom, hogy jelenleg nincsenek, nem rendelkezünk tudományos adatokkal, amelyek kimondanák a hosszú távú hatásokat azon személyekkel kapcsolatban, akik elektromágneses terekben dolgoznak. Viszont az orvostudomány folyamatosan fejlődik. A az orvosi eszközökben felhasznált technológia változik, az is fejlődik. Itt tehát úgy gondolom, hogy a feladatunk az, hogy folyamatosan nyomon kövessük a, ezen területen fellépő változásokat, és megfelelőképpen módosítsuk majd az irányelv szövegét is. Meg kell különböztetni valóban az egészségre, illetve a biztonságra gyakorolt hatásokat. Itt ö, ugyanakkor ö, kis kényelmetlenség, ö, rossz érzés ö, kerül elő. egyrésztről megelőző intézkedésekre van szükségünk, másrésztről pedig információra van szükségünk, tájékoztatásra azzal kapcsolatban, hogy milyen közvetlen kockázatot jelentenek az elektromágneses terek. és tisztában kell lennünk azzal, hogy ezen kockázatok nem feltétlenül járnak ugyanolyan hatással rövid, illetve hosszú távon. Nem szabad szem elől tévesztenünk a munkavállalókat, valamint a szükséges védelmi előírásokat. Vannak bizonyos kivételek, amelyekre szükség van, itt értem a felvetett érveket mellettük és ellenük is. Azt hiszem, hogy lehetőséget kell biztosítanunk a tagállamok számára arra, hogy korlátozott mértékben kivételeket alkalmazzanak. De figyelembe kell venni azt is, hogy erős orvo, tudományos alapokkal kell megindokolni ezeket a kivételeket. Semmiképpen sem szeretném, hogyha olyan megközelítést alkalmaznánk, amelynél nem vesszük figyelembe a, például a munkával töltött órák számát. Hiszen egyrészt védenünk kell a munkavállalókat, és biztosítani kell azt is, hogy idézőjelben ne bújjanak olyan védő pajzs mögé, amely nem alapul megfelelő tudományos alapokra. És ott vannak még azok, akik nek aggájaik, illetve kérdéseik vannak a védelmi küszöbökkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a az ionizáló sugárzás elleni védelem nemzetközi bizottságának a véleményére kellene hagyatkoznunk. Ezen szervezet, tudományos nemzetközi szervezet véleményét kell, ben kellene megbíznunk. Úgy gondolom, hogy ezen bizottságnak a következtetése, következtetését a tudományos közösség is elfogadja. A mobiltelefon antennák sugárzása egyébként nem tartozik ezen irányelv hatája alá. Ezt is pontosítani kellene, nehogy azt vessék a szemünkre, hogy nem foglalkozunk ezzel az aspektussal. Hát ez nem tartozik az irányelv hatája alá, de nem szabad, hogy a jövőben megfeledkezzünk erről sem. Egy másik szövegben kellene ezt a kérdést rendezni. Konklúzióként pedig el tudom mondani, hogy mindent megtettünk, amit lehetett hogy megpróbáltunk válaszolni az előadó konstruktív hozzáállásra, hozzáállására. Nyitottak vagyunk minden beszélgetésre, párbeszédre, annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget dolgozzunk ki. Számos betegség számára az emeri helyettesíthetetlen. És ezre tudományos bizonyíték is van de még azok is közülünk, akik nem szakemberek, ismerünk orvosokat, illetve szakembereket, akik meg tudják ezt erősíteni. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mindazok, akik elektromágneses tereknek vannak kitéve, ilyen terekben dolgoznak, a kórházon belül vagy kívül, tehát mindezen munkavállalóknak szükségük van arra, hogy a lehető legteljesebb védelemben részesülhessenek. olyan védelemben kell, hogy részes, részesülhessenek, amelyek megfelelő tudományos alapokon nyugszanak. Fontos, hogy az irányelv időben alkalmazható lehessen, és ehhez az kell, hogy a két aspektus között megfelelő egyensúly létezzen. A munkavállalók szempontjából, tehát akik elektromágneses terekben dolgoznak, az ő érdekeiket is figyelembe kell venni, valamint a betegek érdekeit is. És nagyon bizakodóan nézek az eredmények ellen. Lint asszony, azt mondja az elnök asszony. Um, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Mansátjénak a jelentését. Ez egy kiváló jelentés, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is a munkájukért. 2004-ben, amikor a, átvette ez a bizottság ezt a munkát az irányelvről, akkor a szocialisták és azóta a szocialista képviselők közül és az EPP képviselői közül is sokan már mások, és látjuk azt, hogy sok esetben változott a helyzet, és a legtöbben tudják azt, hogy mi is a története ennek az irányelvnek. Vannak olyan kollégák, akik már nincsenek itt azóta a bizottságban, akik ezzel a munkával foglalkoztak. A 2004 óta az orvosi közösség is ugye máshogy állt a témához, és nyomást gyakorolnak azóta a bizottságra moratóriumot szeretnének, hogyha nincs meg ez a moratórium, ahogy Morán Sátyi asszony is mondta, akkor egyre több lesz a beteg ember, a haláleset is, és fontos éppen ezért az MRI vizsgálatok fejlesztése, ugyanis ez segít az embereknek a túlélésben az emeri vizsgálatok benne foglaltatnak az irányelvben, a rendelkezésekben, és látjuk azt, hogy a kórházakban az Európai Unión belül mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkavállalókat védjék nem szabad kitenni kockázatoknak a munkavállalókat. 2004 előtt nem ez volt a helyzet. Én tudom azt, hogy voltak olyanok, akik nekem azt mondták, hogy azt szeretnék, hogy az MRI vizsgálatok számát korlátozzák. Én úgy gondolom, hogy egészségügyi szempontból azonban ö, alapvetőek ezek a vizsgálatok, ö, mert ö, segítik az embereket, ö, és védik az életüket. Sok esetben ez egy élethalál kérdés. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és Morán Sáti asszonynak 2012 áprilisára tervezik a moratóriumot. Azt hiszem, hogy ezt előbb kellett volna megtenni, de bizonyíték van arra, hogy, hogy az emeri berendezések hasznosak lehetnek, és természetesen a limit határértékeket meg kell tartani, védeni kell az emberek egészségét. Itt nem csak az emeri berendezésekről van szó, nagyon sok minden más témával is foglalkozunk, ahogy Ratti asszony is mondta. Természetesen nem lehet előre látni a hosszú távú hatásokat, de Tudjuk azt is az orvosoktól, a kutatóktól, hogy milyen munkát végeznek ezen a területen. Én mindig amellett voltam, hogy legyen moratórium, hogy védeni kell a gyermekek, az iskolások egészségét, hogy ne elektromágneses terek körében legyenek az iskolák. Az a tudományos bizonyítékok nagyon fontosak, ahogy Ratti asszony is mondta, és teljes mértékben igaza volt, hogy mi hosszú távú hatásokról nem beszélünk, csak a rövid távúakról. Vannak specifikus esetek is, nagyon sok módosítót szeretnék be terjeszteni, mert én úgy gondolom, hogy a bizottság dokumentuma is nagyon jó, és a bizottság dokumentumához csak hozzátesz Morán asszony jelentés, amely szintén nagyon jó annak érdekében, hogy megfelelő védettséget biztosítsunk azoknak, akik elektromágneses terek közelében élnek. Ugye ezt mondja a szöveg, most értelmezni kell azt, hogy a közelében az mit jelent. Aztán a különböző berendezések terén mi a helyzet a sugárzással. Akkor sugároznak-e berendezések, ha működésben vannak, vagy anélkül is mm, az elektromágneses terek, mint olyan, mikor sugároznak. Tehát ezekről a kérdésekről is kellene beszélni, tisztázni kell bizonyos dolgokat sok esetben akkor is a gépeket bekapcsolva hagyják, amikor például nem végeznek vizsgálatot. E, e, ilyen esetekben mi a helyzet? Az, M- az emeri berendezésekkel, aztán a karbantartás kérdése, a kutatás kérdése, a tisztítás kérdése és olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatosan én, én szeretnék módosítókat benyújtani Morán Sáci asszonynak a, cek, a kettes cikkre vonatkozólag is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos tisztázni bizonyos területeket. Aztán vannak a négyes cikk ötös bekezdésében például a terhes nők esetéről van szó, aztán a pacemakerrel élőkkel, az biztonsági szempontból a, például nem lehet tudni azt, hogy valakin például egy munkahelyen pacemakert visele, vagy kezdeti stádiumban egy nő terhese. Tehát ezt nem lehet megkérdezni az emberektől. Tehát maguknak az adott érintett személyeknek kell erről nyilatkozatot tenniük adott esetben, hogy pacemaker viselnek-e, vagy terhesekkel, de ugye ez már akkor a magánéletükbe való beleavatkozást jelenti. A 11-es módosítő 6-os cikk, ami az expozíciót illeti. Nem igazán értem a hatos cikkben a képzésről is szó van, tehát eh, vannak közvetlen és közvetett eh, expozíciók és hatások. Nem igazán értem, hogy miről van szó. A 8-as cikkben 12-es módosító. Azt hiszem, hogy eh, a vizsgálatokat a munka idő alatt kellene elvégezni a bizottság szövegét meg kellene nézni, és azt hiszem, hogy újra kellene szövegezni az eredeti szöveget. Azt hiszem, hogy együtt működhetünk ebben az újraszövegezésben. Szeretnék még egyszer gratulálni Rapti asszonynak is, ugyanis ő is nagyon ö, sokat dolgozott együtt Szekkász úrral is, annak érdekében, hogy az emeri berendezéseket is ö, ö, a védettség alá vegyük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Deli asszony. Aztán a bizottság képviselője kap szót. Deli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Morán Sáti asszonynak is a munkáját, és gratulálok. Viszont lenne több megjegyzésem. Most elfogadtunk egy jelentést, amely a munkahelyi egészségről és a védelemről szól. Ez az én jelentésem volt. Az Európai Bizottság álláspontja szerintem itt nem megfelelő, hiszen itt a kivételből lenne a szabály, és olyan kivételeket vezetnének be, amelyek nem nyugodnak tudományos alapokon. Mi azt javasoljuk, hogy az ICNRP egy független szervezet véleményére támaszkodjunk az alacsony frekvenciákat illetően, és úgy gondolom, hogy annak a szervezetnek a véleményét tehát az ICNIRP e véleményét használhassuk fel a munkavállalók biztonságának a biztosítása, valamint a betegek érdekeinek a védelme érdekében. Azok, akik ellentétes álláspontot képviselnek, azok nem tudják az álláspontjukat tudományos alapokkal igazolni. Azt szeretném kérni, hogy tehát az ne hagyjuk a munkavállalókra azt, hogy ő maguk dönthessenek arról, hogy milyen védelemben részesülhessenek. Úgy gondolom, hogy olyan szabályokat kell létrehozni, amely minden munkavállaló számára ugyanolyan biztonságot, valamint a gyártók számára is biztonságot teremt, így az adott alkalmazandó szabályok tekintetében jobb biztonságot teremtsenek a szabályok. Tehát a hatásokat elemezni kell közép és hosszú távon is, és figyelembe kell ezeket venni a szabályok kialakítása során. Köszönöm szépen. A tanács elnöksége is képviselteti magát közöttünk. Először a bizottságnak adom meg a szót, aztán a tanács képviselőjének. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság örömmel látja, hogy a hozzászólók többsége üdvözli, tehát pozitívan áll a bizottság javaslataihoz az MRI-vel kapcsolatban. És ahogyan önök is hallhatták, a javaslatunk egy nagyon gyakori konzultációnak az eredménye, ahol minden érintettel felvettük a kapcsolatot, hogy így biztosíthassuk a munkavállalók biztonságát, valamint a ö, megfelelő szerkezetek kialakításának, illetve fejlesztésének is megfelelő alapot biztosíthassunk. Ez számunkra nagyon fontos volt. Azt is láthattuk, hogy sok hozzászólóval egyetértünk abban is, hogy még jelenleg tudományos szinten nincsenek megfelelő érvek, illetve nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen hatások lehetnek, de ez nem akadályozhatja meg azt, hogy a, tovább folytassuk a munkát ezen a területen. Repti asszony mondtam, és erre reagálnék, a telefonantennák amikor ezen antennáknak a karbantartását végző munkásokról van szó, rájuk kiterjed az irányelv. Tehát vannak azért itt nüanszok, amelyeket figyelembe kell venni az irányelv alkalmazása során. Dali asszony mondta, hogy neki a határértékekről van szó. Itt a melléklet, kettes és hármas melléklet kivételesen csak az IKNEP, IKNERP értékeket veszi figyelembe, amely 2010. novemberében az alacsony frekvenciákról került közétételre. Az IKNERP értékeket úgy kaptuk meg, hogy itt, illetve úgy vettük figyelembe, hogy biztosítani tudjuk a munkavállalók érdekeit, valamint az iparági érdekeket, hogy azok hatékonyan működhessenek. Tehát az IKNERP határértékeket is figyelembe vettük. Annyit pedig Linne asszony mondott. Igaz, hogy az ötödik módosítóban figyelembe kellene venni néhány nüanszot, hiszen a, ö, az eszközök kétféleképpen működnek, vagy standby állapotban vannak, vagy ö, amikor ö, statikus elektromágneses teret hoznak létre. És ö, valóban ezt ö, figyelembe kell venni, valamint vannak ö, karbantartási tesztek, illetve magas ö, frekvencián is működnek, illetve különböző mágneses erősségű tereket hozhatnak létre. Tehát az, az emeri gépek nem olyan gépek, amelyeket egy egyszerű kapcsolóval ki lehetne kapcsolni, és utána bekapcsolni. Több napot vesz igénybe, hogyha újra kell azokat indítani. Ez az, amit a bizottság részéről mondani szerettem volna. Köszönet még egyszer a szakbizottságuknak, hogy figyelembe vették a javaslatunkat, illetve ezen dolgoznak. Megpróbáltunk tényleg felvenni a kapcsolatot minden érintettel, hogy így megfelelő eredményt tudjunk elérni. Köszönöm szépen. A tanács képviselőjének adnám most meg a szót. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. E, przede wszystkim chciałbym podziękować. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Morán Sártyé asszonynak, mikor fel, azért, hogy felvette velünk a kapcsolatot, és együtt dolgoztunk. A lengyel elnökség nagyon aktívan dolgozik ezen a témán a munkacsoportokban, illetve szakértői csoportokban keményen folyt a munka az elmúlt öt hónapban. És jelentős erőlerépéseket sikerült elérnünk. A decemberi tanácsülésen az irányelv fő szövegéről majd tudunk tárgyalni. Két elem van, amiről még tárgyalni kell, ami vita tárgyát fogja képezni. Ez a kettes mellékletet érinti a határértékekről, valamint a különböző derogációkról kell még dolgoznunk. Valamint szeretnék még néhány tisztázó szót hozzászólni azzal kapcsolatban, amit Moren asszony mondott. Lengyelország valóban a derogációk blokkoló országai között említette. A lengyel elnökség megpróbál nem állást foglalni ezen irányelvvel kapcsolatban, annak érdekében, hogy kompromisszumot érhessünk el. Tehát a lengyel elnökség álláspontja semleges. Tehát nem lehet azt mondani, hogy de, de Lengyelország természetesen majd állást fog foglalni a későbbiekben. Köszönöm. Nem la Az előadója szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mind, mondani minden előadó, társelőadónak, valamint a bizottság képviselőjének, Ebion úrnak, valamint a tanács képviselőjének. Feljegyeztem az összes elhangzott megjegyzést, és szeretném hangsúlyozni azt, amit Lin asszony is mondott, Az emeri szkennerekre már vonatkozik egy irányelv, és már hosszú évek óta minden előrelépés, ami a gyártókkal együtt megvalósulhat, abba az irányba hat, hogy megpróbáljuk a mágneses tereknél figyelembe venni a munkavállalók egészségének a biztosítását. Valamint maguk a gépek is, a berendezések is védelem, védelmi rendszert, rendszerrel vannak ellátva valamint a gépeket működtetők el Különítve vannak egy másik teremben, és különös figyelmet szentelnek, amikor gyermek, annak, amikor gyermekekről kerülnek kapcsolatba ezen gépekkel. Láthattuk, hogy mindenki szeretne kompromisszumra, eredményre jutni hiszen láthatjuk azt is, hogyha nem sikerül megegyezésre jutnunk egy ilyen irányelvről, akkor a betegek 20%-a nem juthatna egy sor vizsgálathoz. Itt most gondolok a fogyatékkal élőkre, illetve a gyermekekre. És ez a az állampolgárok, az európai állampolgárok egészsége szempontjából jelentős hátrányt jelenthet. Következő pont, amiről szólni szeretnék. Jelenleg nagyon jó ö, használati útmutatók léteznek, amelyek példát mutathatnak, és referenciaként is szolgálhatnak a munkavállalók védelme javítása érdekében. asszony, igen, világos állásfoglalást kell kidolgoznunk, és tudományos alapokon kell dolgoznunk. Semmiképpen sem szabad zavart keltenünk, nem létező nehézségeket teremtenünk. Karima Delinek szeretném mondani, hogy az általa felvetett pontok kapcsolatban, ahogy Erbion úr is mondta, igen, itt vannak a határértékek, és figyelembe vették az IKNERP számait, illetve határértékeit. Hát Karima, az ön kérését már most figyelembe vették a szöveg megfogalmazásakor. Tehát nem szabad ezzel kapcsolatban tévednünk. A munkavállalók védelme, tehát akár orvosi környezetben dolgoznak, vagy a karbantartással foglalkoznak, vagy takarítással foglalkoznak, tehát ezen munkavállalók, mindezen munkavállalóknak a biztonságát biztosítanunk kell. És bízom benne, hogy a tanács majd pozitív előrelépéseket tud elérni ezen témában. És a nem fog majd hátrányt szenvedni a végeredmény a különböző intézmények eltérő munkaüteme miatt. A problémás módosítókkal kapcsolatban pedig állok rendelkezésükre, így folytathatjuk majd a munkát. A módosítókat december 6-áig délig, december 6-a délig lehet leadni. kötelesek vagyunk eredményt elérni, és remélem, hogy sikerül is majd elérni, hiszen ez egy olyan munka, ami mindannyiunk számára nagyon kedves. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Ahogy elhangzott, a módosításokról benyújthatják majd és 24-25-én fogjuk megvitatni a témát, és egy rendkívüli bizottsági ülésen február 13-án fogunk szavazni. Strasbourgban ez lehetővé teszi számunkra, hogy betartsuk a határidőket a tanács által meghatározott határidőket is. Lezárjuk ezt a pontot, és most a 10 hatodik napirendi pont következik, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozik. Löbren úr van itt a bizottság részéről. Már volt egy ilyen jellegű beszámolónk október 18-án és november 8-án a FAN bizottságon belül is. Úgy gondolom, hogy fontos és hasznos az, hogy itt is meghallgassuk ezt a beszámolót. Tegnap hallottuk az Európai Szociális Alappal kapcsolatos beszámolót. Löbren úr, ad, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt van velem két kollega, az Agri főigazgatóságról, hogyha esetleg akarnak a képviselők feltenni kérdéseket a gazdákra vonatkozólag, néhány szót a jelenleg helyzetről talán. Voir où sont les modifications néhány dolgot szeretnék elmondani, tehát az új ö, ö, helyzettel kapcsolatosan, tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap akkor lép funkcióba, hogyha gazdasági, pénzügyi válság van, bizonyos meghatározott idő kereten belül, és hogyha például embereket bocsátanak el a munkahelyeikről, csak a nagy elbocsátások esetében interveniálunk, tehát itt minimum 500 munkavállalóról van szó, 4-9 hónap időszakra. Társfinanszírozunk aktív politikai tevékenységeket is, fejlesztést, konzultációt, tanácsadást, vállalati tanácsadást, és így tovább, valamint jövedelem kiegészítést is elősegítünk 24 hónapos határidőig 50%-os társfinanszírozással a válság helyzetekben. Itt egy 500 milliós maximális költségvetésünk van. Nem szeretnék ezekre a dolgokra részletesen kitérni, de itt 76 ezer munkavállaló érintett a támogatás. Ez azt jelentette, hogy évente 70 millióval járultunk hozzá a válság megoldásához. Tehát itt, ami a globalizációt illeti, itt négy-öt esetet lehet mindössze évente megemlíteni. Az értékelés első részére majd még visszatérek a konklúziómban. Ami fontos, és a bizottság úgy tekinti, hogy új javaslatra van szükség a 2014-2020-as időszakra, figyelembe véve természetesen a globalizációs alap különböző értékeit. Először is, tehát ahogy említettem, nagyobb elbocsátások esetében használják fel ezeket az összegeket regionális helyi válságok megoldására. az Európai Szociális Alapból is társfinanszíroznak bizonyos programokat. Itt személyre szabott programokról is szó lehet hosszabb távra. A szociális partnereket is bevonják e, e, különböző szinteken ebbe a munkába. A az elbocsátási folyamatokat figyelembe véve a szükséges intézkedéseket is nyomon követve számos helyi partnert is, és regionális partnert is be kell vonni ezekbe az intézkedésekbe. Ez egy szolidaritási elem, nincs semmiféle nemzeti forrás, ez kimondottan a globalizációs alapot illeti, nem veszük figyelembe a, szolida- a szubszidaritás elvét, akkor sem, hogyha a nemzeti intézkedésekre eh, kerül sor. Ahogy említettem már, fontos kiterjeszteni eh, az alapot a gazdákra is, eh, akiket érintenek az új kereskedelmi megállapodások. Itt egy olyan eszközről van szó, amely eszköz. Nem lehet előzetesen meghatározni egy éves költségvetési borítékot, mondjuk 400 millió eurót, mert lesznek olyan évek, amikor ezt nem tudják majd felhasználni, vagy kevesebbet használnak fel. Tehát ez a költségvetésen kívüli összeg maximálisan 3 milliárd, a jelenlegi időszakra 3,5 milliárdot irányoztunk elő, de mindidáig mindössze 350 milliót használtunk fel az első öt évre vonatkoztatva. Ami a, mez, a gazdákat illeti, az ő részüket, az a terv, hogy ez a 3 milliárdos költségvetés két és fél milliárd euró magasságáig a gazdák rendelkezésére állna, tehát up to, vagyis ez a maximum ami az előző rendszerből fennmarad, ugye továbbra is tagállamoknál marad az applikáció, a 9 hónapos referencia megmarad, az 500 fős elbocsátási küszöb is, tehát kivételes körülményekről van szó, nagy elbocsátásokról, és fenntartjuk a lehetőséget azért arra, hogy kis munkaerőpiaci helyzetekben is közbelépjünk, kivételes helyzetekben, amikor ezt a küszöböt nem érik el, például egy kisebb méretű ország esetében, de ahol ez az elbocsátás helyi vagy regionális jelentős válságot eredményezne, az alap együttfinanszírozási arány továbbra is 50%-os marad, ami javul majd a válságmechanizmus nem egyedül a pénzügyi mechanizmusok, hanem ugye megvan az a lehetőség is, hogy helyi, regionális szinten válság alakul ki, és ilyenkor állandó mechanizmust is ki lehet alakítani az alap használatára. Tehát minden váratlan válság a globalizációs alap igénybevételét eredményezheti, nem csak globalizációhoz kötődő válságok, ami a független munkavállalók, átmeneti munkavállalók, kisvállalat tulajdonosok esetét illeti, mindenfajta dolgozóra kiterjed majd a felhasználás, nem csak a jelenlegi határozatlan idejű szerződésre dolgozó munkavállalókra aktív munkaerőpiaci politikákra is intézkedéseket lehet hozni, és minimum 50%-ot akarunk rögzíteni. A finanszírozási arányt 65%-ra lehet növelni azon tagállamok esetében, ahol a regionális helyzet súlyosabb. A jobbítás több mint két régióra is kiterjedhet, például a hollandiai nyomda esetében több kérést kellett benyújtani ahhoz, hogy egész Hollandiára kiterjedjen a segítségnyújtás, most már egyetlen kérelemmel több régióra is kiterjedhet a segítségnyújtás, hogyha több mint 500 embert bocsátanak el. Nagyobb rugalmasságuk lesz a tagállamoknak az intézkedések végrehajtásánál, mert megállapíthattuk, hogy különböző átképzési, illetve egyéb igények léphetnek fel a munkavállalók esetében. A kérelem egyszerűsödni fog annak érdekében, hogy megkönnyítsük a gyorsabb reagálást, és az értékelési, elemzési, kérelemfeldolgozási folyamatot is egyszerűsítjük, határidőket szabunk meg, hetekben kifejezve a bizottság és a tagállam esetében egyaránt, hogy ne legyen olyan eset, mint a jelenlegi időszakban, amikor több hónapig, időnként több mint egy évig bírálták el a kérelmet. A költségvetési döntés nagyon soká született meg, mert nagyon hosszú ideig húzódott a tagállammal való egyeztetés. 50%-os reintegrációs célt tűzünk ki a munkavállalók esetében, azzal az elképzeléssel, hogy ez a célkitűzés eszközgaranciát jelent a tagállamoknak, meg kell ők a munkavállalók számára a legelőnyösebb, vagy a regionális feltétek között legelőnyösebb intézkedéseket. Ami újdonság, és talán még fontosabb, mint mindaz, amit eddig mondtam, a az új megállapodások, új kereskedelmi megállapodások által érintett gazdákra való kiterjesztés. És itt más lesz a küszöb minden intézkedés jellegű fellépésnél ugyanazok a keretek azonban. Egyértelműen abból kell kiindulni, ugye felvetődik a kérdés, hogy miért is van szükség a gazdáknak is segítséget nyújtani. Nos, az összes szektor, aki kell, hogy terjedjen mindez, és nem feltkezhetünk meg a különböző kereskedelmi megállapodásokról, Mercosur, Doha, mindkét fél számára eddig ismeretlen helyzetet teremthetnek ezek komparatív előnyöket kell nyújtani. Az exante elemzés alapján azt mondhatjuk, hogy a Mercosur miatt 4,8 milliárd eurót veszthetnek a mezőgazdaságban dolgozók. Az ipar 8 milliárd eurót nyer, a szolgáltatás pedig majdnem 17 milliárd eurót logikus, tehát, hogy ez a szolidaritási eszköz, ami ugye a kiigazítási alap, segíthessen azoknak, akik a legtöbbet veszítik ezzel a megállapodással, illetve hogy legyenek transferek azok között, akik haszonélvezői, illetve akik vesztesei a megállapodásnak. Mindenhez megfelelő mechanizmusra van persze szükség, ami abból a megállapításból indul ki, hogy az embereket, a lakosságot meg kell tartani falun, vidéken, méghozzá úgy, hogy legyen is mit csinálniuk. Fontos tehát, hogy még azelőtt avatkozunk közbe, hogy teljesen felhagynak a mezőgazdasági tevékenységgel az emberek. Persze lesznek negatív hatások, ezek kiküszöbölésére az Európai Bizottság az előzetes elemzés alapján, illetve különböző tényezők alakulásának nyomon követése alapján termékek, import azt javasolja majd, hogy egy sor terméknél, amelyeket negatívan befolyásolja a helyzet, azt javasolja majd a bizottság a tagállamoknak, hogy készítsék elő a kérelmet az mm, érintett gazdák helyzetére vonatkozóan, de a tagállamoknak meg kell valóban győződniük arról, hogy tényleg rosszabb helyzetbe kerültek a gazdák, mielőtt benyújthatják a kérelmet. Lehet ez európai szintű statisztika, lehet ez specifikus regionális értékelés. 15 hónap elteltével egy előzetes jelentést készítünk, még a félidős felülvizsgálat előtt a kiigazítási alap működéséről, és mint említettem, az a célkitűzés, hogy 50%-a a dolgozóknak újra munkahelyet találjon az első 12 hónap alatt eszközgaranciáról van azonban szó, nem eredménygaranciáról. Egyértelmű, hogy egyes régiókban, egyes szektorokban bizonyos munkavállalók esetében jelentősebb erőfeszítést kell tenni, mint más esetekben. Úgyhogy a tagállamok intézkedés csomagot készítenek majd elő, és ebben figyelembe veszik, hogy milyen lehetőségek vannak a dolgozók munkaerőpiacra való visszatérésére. Azzal zárnám, hogy ismertettem a félidős felülvizsgálat során kapott ajánlásokat. Zárójelben jegyzem meg, hogy hétfőn vagy kedden a Foglalkoztatási Szakbizottság titkárságához eljutathatjuk az Executive Summary-t és a politikai ajánlásokat a félidős értékelés alapján. Az egész dokumentum december közepére fog körülbelül elkészülni, de már a jövő héten lesz egy összegzés és egy politikai ajánlás miért gyorsítjuk a folyamatot? Nos, azért, mert a tanácsban nehézségekbe eh, ütköztünk a válságderogáció kapcsán szervezünk február másodikán egy konferenciát az összes stakeholderrel és intézménnyel, annak érdekében, hogy erről a félidős értékelési jelentésről vitát folytassunk, de azt már most elmondhatjuk az ajánlások tárgyában, hogy az ezer fős elbocsátási küszöb leszállítását kérték, ugye 2007-ben ez eredetileg 1000 főről volt szó, 2009-ben 500 főre csökkentettük a küszöböt. Azt is kérték, hogy a küszöb legyen rugalmasabb. Nos, kivételes körülmények esetén és kis munkaerőpiac esetén meg tudunk felelni ennek a kérésnek. Az ideiglenes dolgozók, vagy szerződéses dolgozók is legyenek jogosultak, ez is megvalósul. A 4-9 hónapos mechanizmus, referencia mechanizmus változzon, ezt is kérték, ami a végrehajtást illeti végrehajtási időszakot terjesszük ki, nos 12-ről 24 hónapra növekszik, vagyis pozitívan reagáltunk, ami a monitorozást és beszámolást, nyomonkövetést illeti. Azt kérték, hogy végig javuljon ez. Nos, a 15 hónapos beszámolási jelentés ezt megvalósítja. ami azt illeti, hogy a kiigazítási alap legyen láthatóbb, a jó gyakorlatokat lehessen kicserélni. Ezért javasoljuk, hogy a műszaki segítségnyújtást erősítjük a tagállamokkal, így ez az együttműködés erősödik majd a jó gyakorlatokról, illetve láthatóbbá válik a kiigazítási alap. Elnök asszony, egy percet adjon még kérem arra, hogy a tanácsban kialakult helyzetről beszámoljak a válságderogáció kapcsán. Június 10-én benyújtottunk egy javaslatot a válságderogáció kinyújtására, vagy 2012-2013-mal való meghosszabbítására, ugyanis idén december 31-én a válságderogáció véget ért volna. 65%-on tartanák így fenn az együttfinanszírozási arányt. Az Európai Parlament teljesen pozitívan nyilatkozott erről a javaslatról szeptember 29-én. A tanácsban négy szociális ügyi tanácsülésre került sor, két koreperülésre, a második jelenleg zajlik. Pillanatnyilag nincs közös álláspontja a tanácsnak. Van egy blokkoló kisebbség, amiből ha, ami hat vagy hét tagállamból áll, és ez azt jelenti, hogy amennyiben a tanácsban nem sikerül a parlamenttel kompromisszumra jutni, akkor idén december 31-től kezdve visszatérünk az alapszabályozáshoz a közbelépési indokokat tekintve, vagyis csak a globalizáció alapján lehet majd fellépni és azok a tagállamok, amelyek rugalmas a kompromisszumra készek, és a bizottsággal egyetértenek, mert a bizottság is rugalmas, ugye öt év során csak 20 esettel kellett körülbelül foglalkoznunk, egy ötödével a lehetségeseknek mm, december 1-én az EBSCO tanácsban kell majd megállapodni. Elnök asszony, ennyiben tudom összefoglalni a helyzetet, az új alapra vonatkozó bizottsági javaslatok témáját, a válságderogáció jelenlegi problémáját, illetve említettem, hogy hamarosan a félidős értékelési jelentés fontosabb elemeit eljuttatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krajcman úr nincs itt, de én most hivatalosan a felszólalási kérelmi listára teszem magam, és ezt be is jelentem. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt. Már folytattunk vitákat a munkacsoportban erre ezzel kapcsolatban. Az első kommentárom az lenne, az utolsó megjegyzésről, vagyis a válsággal kapcsolatos derogációról személyes véleményemet fogom elmondani, nem feltétlenül tükrözi a csoport véleményét, de meg vagyok döbbenve, hogy a tanács nem veszi észre, hogy mekkora szükség van a beavatkozásra a válság derogáció alatt. Először is a számokat tekintve azt látjuk, hogy a hogy a, hogy a válság derogáció alatti kérelmek 2009 óta évente emelkednek minden negyed évben, és folytató, folytatódik ez a tendencia. Most attól azon kívül, hogy mennyire, hogy nem is tudom, minek a szélén vagyunk ezek után, főleg nem, amit ma hallottunk. Tényleg nem értem, hogy mi a probléma, és hogyha hogyha magával az alappal van probléma, hát akkor ezeket meg tudjuk tekinteni, amikor az új rendeletről beszélünk. De az, hogy jelenleg blokkoljuk a válsággal kapcsolatos derogációt, ez egyszerűen elfogadhatatlan, és előadásában azt is elmondta, hogy amikor volt egy konzultáció, 25 tagállam vett ezen részt, és a gyors válságbeavatkozási eszköz támogatták, hogy most azóta nagyon sokan megváltoztatták a véleményüket, vagy azóta elmúlt a válság, nem tudom, de mindenképpen nagyon negatív jelzést mutatnánk, küldenénk, hogyha január 1-től kezdve vissza kellene térnünk ahhoz a stádiumhoz, hogy ez most már csak globalizációs alap lesz. Azon kívül nagyon rövid megjegyzéseim lennének, de majd nagyon szívesen meghallgatom a kollégáim véleményét is. Természetesen egyetértek azzal, hogy az ideiglenes munkavállalók a, és az önálló vállalkozók is az EGF hatáskörébe kerüljenek. Na most a társfinanszírozási rátákkal kapcsolatban azt láttam, hogy 65%-ra emelték a konvergencia régióban résztvevő e, államokra tekintettel ezt az összeget. E, Spanyolországgal konzultáltam, és úgy e, és, és azt találtam, hogy a tagállamok, illetve inkább régiókat mondanék, a régiók számára nehéz az alaphoz való hozzáférés, a társfinanszírozási ráták magassága miatt és emiatt inkább a szociál, szociális alapot részesítik előnybe, ezért kevesebb pénzt tudnak felhasználni, és emiatt aztán kihasználatlan marad a globalizációs és kiigazítási alap. A hat, nem tudom, hogy a 65% abszolút minimum, de azt is szeretném tudni, hogy az átmeneti régiók, amelyek éppen most léptek ki a konvergencia ö, ö, csoportból, hogy itt akár 78 vagy 80 százalék vonatkozzon -e rájuk, és hogy ezek ugyanabban a régióba kerülnek-e majd, mint a 120-140 százalékos rátával operáló országok. Itt megint rugalmasságra kellene, rugalmasságra lenne szükség, és ezt is meg fogjuk tárgyalni a szakbizottságban. A legnagyobb Hát sok változás van, és nagyon örülök neki, hogy a rugalmasság mértéke növekedett, és hogy az egész folyamat a kérelemtől, a kérelmezéstől az engedélyezésig föl fog gyorsulni, hiszen tudtuk, hogy ez is sok problémát jelentett korábban. Mindent, amit meg tudunk tenni a felgyorsítás érdekében, csak támogatás, támogatni tudunk. Most a gazdálkodók ügyére áttérve, itt nem értek egyet a bizottsággal azt mondja, hogy ezen csak nyerhet mindenki. <clears throat> Legalábbis én ezt hallottam, hogy a, hogy a mezőgazdaság lehet, hogy 6,8 milliót fog veszíteni, de a szolgáltatások és az ipar pedig 6,9 milliót fog nyerni. Tehát én nem tudom, nyilván rengeteg dokumentum van erről, és hogy ön ezeket is ismeri is, de jó lenne, hogyha erről kicsit részletesebb információt kapnánk. Na most a nyertes helyzet, a mindenki nyertes helyzet, az élelmiszerbiztonság és sok minden más terület szempontjából egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy ez nyertes helyzetnek tekinthető. Nem tudom, hogy a 2,5 milliárdos összeg, amit itt a, a rendelet meg, említ, az miért került bele, ugyanis korábban 4,8 milliárdról volt szó, és azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen időszakra vonatkozik ez az utóbbi becslés, hogy milyen időkeretről van itt szó. Nem tudom, hogy más tagok hogy vannak ezzel, de tudom, hogy ez a 2,5 milliárd, a mezőgazdaság számára elkülönített milliárd, ez hogy is van. Úgy tűnik, hogy az, a, ezt az alapot most ö, arra használjuk, hogy kiegyensúlyozzuk a kereskedelmi politikáinkat. Nem hiszem, hogy bármikor is ez lett volna az eredeti célja ennek az alapnak legalábbis hogyha az alappal kapcsolatos dokumentációt elolvassuk, ebben semmiféle ilyen célkitűzés nem szerepel. Ahogy mondtam, most azt a, annak a lehetőségét tekintjük meg, hogy, hogy az egész időszak folyamán félmillió embert fognak elbocsátani, és ez lehet, hogy azt arról beszélt, hogy eddig csak ennyit használtunk el, de a számok folyamatosan növekednek, és emiatt többre lesz szükség. A másik bizottság, amiben részt veszek, az pontosan a mezőgazdasági bizottság, és ezért nagyon aggódom a hallottak miatt. Itt úgy érzem, hogy egy olyan alap, amely az elbocsátott munkások támogatására jött létre most nekem azzal konkrétan nincs problémám, hogy a gazdálkodók is hozzáférhessenek ehhez az alaphoz, hiszen mindenki, aki elveszi a munkáját, lehetőséget kell, hogy kapjon erre. De hogy, amíg tudom, hogy a bizottság 2,5 milliárdot akar felhasználni a mezőgazdasági területre, hogy azt valahonnan a máshonnan hiányzó pénze, azzal a máshonnan hiányzó pénzeket pótolja, ezzel nem tudok egyetérteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Agri főigazgatóságról a kollega majd szót fog kapni, de hogyha a kollégák egyet érten, tehát később akartam neki szót adni, de ha a kollégák egyet értenek, akkor talán most kapná meg a szót, mert azt hiszem, hogy fontos lenne, hasznos lenne, hogy felvilágosítsa a bizottság képviselőit a parlament, tudni kell, hogy a parlamentnek milyen szerepe lesz, hogy mit, mit fog elindítani a bizottság, és így tovább a gazdák érdekében. Tehát ha nem látnak, nincsen elvetésük, akkor most megkapná a szót. Természetesen amikor érdekes égető kérdések merülnek fel, akkor kevés már az időnk. Azt kérem, hogy ne térjen vissza mindarra, amit már Löbrán úr elmondott, és de ne szóljon fel hosszú ideig, és hatan ugyanis még fel szeretnének szólalni, kérdéseik vannak. Azt szeretném tehát javasolni, tehát pontosan mivel lesznek még kérdések, hogy először vegyük a kérdéseket, és le, lesznek lesz még Löbre úrnak is ideje válaszolni, de mielőtt elindítanánk a vitát, jó lenne, hogyha a két főgazgatóságról meghallgatnánk a beszámolókat. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen, tehát ez egy együttes prezentációnak volt számva, a eh, munkavállal, az Employment eh, főigazgatóság a saját részét nagyon levet, ne, rendesen lefette, úgyhogy most én az általános évhez térnék vissza, hogy a mezőgazdaság miért lett része ennek a csomagnak. A motivációnk hasonlít a, mégpedig az, hogy azokat szeretnénk támogatni és segíteni, akik a globalizáció miatt hiányt, illetve ö, ö, rossz, rossz helyzetbe kerültek, de különbségek is vannak, mert a két szektor különbözik egymástól. Először is az, hogy nem munkavállalókról beszélünk, nem fizetett munkavállalókról, hanem önálló gazdálkodókról, mert hogy a gazdák nagy része önálló vállalkozó. A másik nagy különbség pedig az, hogy mi váltja ki ezt a, ezt a helyzetet. Ugye itt nem tömeges elbocsátásokról van szó, hanem szétter, széttöredezett e, hely elvesztésről. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni a rendeletben is, illetve annak alkalmazásakor is. Cél, célunk az, hogy minél célzottabban közelítsük meg a problémát, tehát nem általánydíjas kompenzációra gondolunk, hanem célzott támogatásra. Azoknak a gazdálkodóknak adnánk támogatást, amelyek a, a ö, kereskedelmi állap, megállapodás által leginkább érintett régiókban élnek. Na most az első kérdéssel kapcsolatban már is meg tudom magyarázni, hogy ezek a számok mit jelentenek, amiket megemlítettünk. Tehát, hogy mi ez a 4,8 milliárd euró, amelyet elveszítünk. Ez a hatástanulmány eredménye, több hatástanulmány is létezik. Ezek elérhetők, nem néhányukat éppen a múlt héten tették közre, úgyhogy egy somó hatástanulmány létezik. Ez a 4,8 tehát azt jelenti, hogy a mezőgazdasági szektor bevételvesztesége ennyi, ahhoz a helyzethez képest, amely a megállapodás nélkül állna elő. Tehát ez az egész, a megállapodás teljes időszakra vonatkozó hatását jelenti. Ami érdekes, az az, hogy mennyiben tér el az eljárás, mert mindjárt megszoktuk, hogy hogyan is működik az EGAA, a tagállam igény, stb. Hogy fog ez működni a mezőgazdaságnál? Jó, akkor néhány percben ezt is hadd mondjam el. A kollega említette, hogy más a helyzet, hiszen itt proaktív megközelítés lesz, nem reaktív, ami a munkavállalóknál általában eddig működött. Miért is? Nos, azért, mert nem akarjuk megvárni, hogy a gazda elveszítse a megélhetését, és korábban nyújtunk segítséget. Hogyan lehet elébe menni a dolgoknak? Nos, az egyetlen dolog, amit tudunk, a globalizáció viszonylatában tudjuk, hogyha kitelepítenek mondjuk Kínába valamilyen termelést, itt azt tudjuk, hogyha kereskedelmi megállapodás születik, tehát előre tudjuk, hogy tenni kell valamit, hiszen magunk váltjuk ki ezt a globalizációs hatást ilyenkor. Mit tudunk még? A tanulmányaink alapján tudjuk azt is, hogy melyek a leginkább érintett szektorok és régiók. Tehát ezen rendelkezésre álló információk alapján megpróbálunk amennyire csak letelébe menni a dolgoknak mit fogunk tenni. Ugye a kereskedelmi megállapodás kezdeményezése után a bizottságnak van ideje, mielőtt a megállapodásról a parlamentben és a tanácsban vita zajlik le, frissítjük, aktualizáljuk a hatástanulmányunkat, és megállapítja a bizottság, hogy melyek a leginkább érintett régiók, szektorok. Az Európai Bizottság ennek alapján döntést hoz, bizottsági határozatot, amiben szerepel, hogy milyen szektorok érintettek, és megadjuk a lehetőséget így a tagállamoknak, hogy felkészüljenek a kérelem benyújtására, de csak akkor lehet majd benyújtani a kérelmet, amikor a megállapodás életbe lép, és negatív hatásokkal jár a gazdákra. Hát ennyiben tér el a jelenlegi EGAA eljárástól a dolog. A fennmaradó része a folyamatnak nagyon hasonló. Tehát az igénybevétel kiváltásánál van eltérés, és mm, a bizottság megpróbál a lehető leggyorsabb lenni, nem várjuk meg a hatásokat a hosszú eljárás beindításával. Remélem, hogy ez hasznos volt. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, aztán Darden úr. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Bizottságnak is ezt a prezentációt. Hadd kezdjem azzal, hogy őszintén megmondom, még ezután a magyarázat után is úgy gondolom, hogy a gazdálkodók bevonása mégpedig más alapokon, mint más szektoroké, teljes mértékben nevetséges gondolat. Van ugye a kap, amely, amelyben, amelybe az európai költségvetés nagyon nagy része belefolyik. Ez elegendő kell, hogy legyen a gazdálkodókat érintő problémákra. Hogyha a szektorok kompenzálását belefoglaljuk az új európai politikákba, illetve szerződésekbe, akkor ugye, illetve hogyha erre is gondolunk, ezt a gondolatot is hozzáveszünk, akkor tényleg látjuk, hogy vannak struktúrák környezetvédelmi intézkedéssel, vagy egyéb döntésekkel kapcsolatban, ezek mind működnek. És attól független, tehát vagy azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság ugyanolyan ágazat, mint bármelyik más ágazat, tehát hogyha egy adott időpontban, vagy egy idő, adott időszak alatt 500 elbocsátás történik, akkor foglaljuk be ezeket az embereket is. Na de ha azt mondjuk, hogy külön szabályokat állítunk föl a gazdálkodóknak, akkor ezzel azt mondjuk, hogy na hát kell egy, kell egy valami eszköz, amivel a gazdálkodókat ki tudjuk segíteni, honnan is tudunk egy zsákpénzt előteremteni, ja tényleg, használjuk ki a globalizációs alapot. Hát ne haragudjanak, de hogyha van egy eszköze van szükségük, akkor csináljanak maguknak egy új eszközt. Ez az egész gazdálkodókról szóló vita engem nagyon meglep. Most jöttem vissza szülési szabadságról, és nagyon meglepődtem, hogy az új javaslatban ez is szerepel, ugyanis a lényeges vitáról ez eltereli a figyelmet. A javaslatban amúgy is van egy sor javítani való, egy sor olyan kérdés, amelyet a javaslat nem közelít meg. A megvalósítási, végrehajtási időszak például nem szerepel benne, csak a referencia időszak. Ez pedig nagyon nagy problémát okozott már több esetben is régenben. Most az a kérdés, hogy mely, hogy az a bar, az a probléma, hogy a gazdagabb országok az Európai Unióban sokkal több, jobban kihasználják ezeket az alapokat, mint a szegényebbek. Tehát a legnagyobb bajban leledző országok pontosan azok, amelyek nem használják ki megfelelően. Például Görögországban hatalmas méretű elbocsátások vannak, és csak az első kérelem éppen most érkezett be. Mi a probléma? Miért van ez így? Administratív kapacitás hiányzik? Egyszerűen nem tudják, hogy hogy kérjenek le pénzt az alapokból? Nagyon sokszor megkérdeztük ezt. Az Európai Bizottságtól nem kaptunk soha választ se erre, sem arra, hogy hogy akarják a helyzetet javítani, hogy akarják a szegény országok hozzáférését biztosítani ehhez az eszközhöz. Aztán még az eszköz keretével az is a problémám, hogy az olyan gazdag vállalatok, amelyek bizony képesek a saját elbocsátott munkásaik ügyét felkarolni, szintén jogosultak a jelenlegi szabályok szerint a segítségre. A válság sokkal logikusabb alapnak tűnik különben, mint a globalizáció, hiszen hogyha a vállalatok a termelést harmadik országba helyezik át, ahol alacsonyak a fizetések, akkor ez azt jelenti, hogy általában elég gazdagok is ahhoz, hogy az itt Európában elbocsátott, munkásaikról gondoskodjanak. Úgy gondolom, hogy ezt az alapot inkább az Európa 2020-as stratégia fényében kellene kezelnünk, és annak fényében, hogy egy zöldebb gazdaságot hogy tudunk könnyebben elérni, hogy a feleslegessé vált szektorokból, ahol, amelyeknek már nincsen jövője a globalizáció miatt, hogy tudjuk a munkásokat átirányítani más szektorokba, és olyan átképzésben részesíteni őket, amelyel az újfajta gazdaságot támogat, tudják támogatni. Úgyhogy szeretném, ha ezekre a kérdésekre is választ kapnánk. Köszönöm szépen, Darden úr és Reiner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a beszámolóért a bizottság képviselője részéről. Lenne néhány megfontolásom az elhangzottakkal kapcsolatosan. Először is nagyon örülök annak, hogy a bizottság tovább akarja folytatni ezen alap működését, működtetését, mert mindenképpen szükség van rá, és azt látjuk, hogy egyre több a kérelem, és ez is bizonyítja a létjogosultságot. Ez nagyon fontos, természetesen figyelembe venni a vitát, a válság aspektust, nevezetesen csak meglepettek lehetünk, és nem fogadhatjuk el néhány tagállam álláspontját, amely szerint meg akarnak szüntetni kérelmeket most a válságban, ugyanis azt lát, fel kell tenni a kérdést, hogy hol van a határ, tehát a válság és a globalizációs hat, határok hol vannak. Tehát nincs olyan, hogy válság és válságok, aztán globalizáció. Majd még visszatérünk erre a témára. Tehát nagyon örülök, hogy megvan ez a szándék, hogy működtessék tovább ezt az alapot, közvetlenül segíti, támogatja a munkavállalókat, ez az, alany, ez az alap, és hozzá lehet járulni a szegénység felszámolásához is ezzel az alappal. Erről már a múlt heti plenárison is volt szó, ami a munkavállalók különböző lehetőségeit illeti. Ugye itt foglalkozunk számos ágazattal, miért nem a gazdákkal is? Ami a küszöböket illeti, az is nagyon érdekes, hogy az 500-as küszöböt tartjuk fenn, és nem térünk vissza az ezres küszöbhöz. Sok esetben a kis és középvállalatok ugye nincsenek érintve ezen a területen, vagy csak kivételesen. Örülök természetesen a rugalmas hozzáállásnak, mert sok esetben hosszú ideig foglalkoznak bizonyos dossziékkal, és nem igazán evidens az, hogy a, ösztönözzék a tagállamokat arra, hogy kérelmeket adjanak be hogy pályázzanak ilyen típus segítségre. Azonban vannak aggodalmaim is. Itt a, mi a gazdákat illeti, a két és fél milliárdból, ugye azt mondtuk, hogy 500 millió marad öt évre vonatkoztatva. Azt hiszem, hogy ez egy negatív jelzés a munkavállalók, az iparban dolgozó munkavállalók számára is bizonyos eh, tagállamok eh, válsághelyzetben nem tudom, hogy nem fognak-e eh, ezzel visszaélni, tehát a válság definíciójával. Elnök asszony, hát azért vannak dolgok, amiketről nem hallottunk itt elsősorban a mobilizáció felgyors kapcsolatos intézkedések például. Aztán a status quo, a költségvetés, az alap költségvetési a szabályait illetően például. Aztán a szociális partnerek részvétele már a kezdetekben a pályázati dossziékban. Azt hiszem, hogy a hatékonyságot lehetne jobban elősegíteni hogyha ezt figyelembe veszük, a proaktív részvételről volt szó a gazdák részéről, és az ipari ágazatok munkavállalói részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. El, nem, először még Reiner asszony következik. Äh, Köszönöm szépen. Az Európai Globalizációs Alap Ausztriában nagyon jó hírnévnek örvend, és az Európai Unió ezen keresztül végre láthatóvá válik országunkban. Nagyon hasznos tevékenységet végez, és eredményeket ér, ugyanis tényleg kompenzálni tudja a globalizáció és a válság hatásait. Viszont a felhasználókkal kapcsolatban, a kérelmezőkkel kapcsolatban kérdésem van. Azt mondta, hogy két régió szerepe lehet egy kérelmen belül. Lehetnek-e ezek határokon átnyúló régiók? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig a veszteség, az a mezőgazdaság veszteségeivel kapcsolatos kérdés ez a bizonyos többoldalú kereskedelmi megállapodás hatása. Számomra egyszerűen hihetetlen, meghallgattam a javaslatokat, és egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténhet. Ez egyszerűen az alapok átcsoportosítása, ahol a globalizáció egyik vesztesétől elrabolunk valamit, és azt valaki másnak odaadjuk. Most az, hogy a mezőgazdasági a mezőgazdasági szektor finanszírozása a kap égisze alatt nagyon jól működött, ezért nem értem most, hogy az európai globalizációs és kigazítási alap mit keres itt. Nem értem. Persze, a szolidaritás az alapja a működésnek, és a kereskedelmi megállapodásnak lesznek győztesei is, vesztesei, és valószínű, hogy a vesztesei majd a mezőgazdasági a szektorból kerülnek ki. De az alap már eleve a veszteseknek készült, és az ő támogatásukra szolgál hát akkor valaki vonja vissza a kénzigényeit annak, annak érdekében, hogy valaki más hasznos, hasznot húzzon ebből? Nem értem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, a vita során, az EGA-ról szóló vita során különböző javaslatokat tettünk annak érdekében, hogy ez az alap gyakorlati szempontból is javuljon, meg igazságosabb, méltányosabb is legyen. Sajnos úgy gondolom, hogy nem ez a helyzet, eddig ez nem valósult meg. Azt mondanám, hogy amikor olyan válság van, mint a jelenlegi válság, ami azt eredményezte, hogy egyes tagállamoknak a munkanélküliségi rátája nagyon megugrott, és nincs pénze a tagállamoknak, a költségvetésük nem teszi lehetővé, hogy a munkavállalókat, a munkanélkülieket, a közszolgáltatásokat támogassa, és bizonyos alapokhoz sem férnek hozzá az emberek. 35%-os együttfinanszírozást írunk elő egy ilyen alap esetében. Tudjuk, hogy ezt nem tudják majd igénybe venni. Egy munkacsoportnak is tagjai vagyunk, és közelről követjük, hogy milyen kérdések vetődnek fel. Azt látjuk, hogy a nagyon magas munkanélküliséggel küzdködő tagállamok nem azok, amelyek leginkább igénybe veszik ezt az alapot. Nem csak administratív nehézségek miatt van ez így, hanem alapvetően azért szerintem, mert ezek az országok nem rendelkeznek elég pénzzel ahhoz, hogy együtt finanszírozzák az ilyen fellépéseket. És így nem tudnak pénzügyi támogatást kapni nem értem, hogy az Európai Bizottság miként tud nagyobb együtt finanszírozást előírni. Nem értem, hogy hogyan működik ez. Ráadásul az alap filozófiája szerint bizonyos elvek szerint működik az alap, de ezek az elvek nem méltányosak a tagállamokkal szemben. Mert említettem, hogy a nagy munkanélküliséggel küzdő országok nem tudják igénybe venni. Például Portugália 100 ezer eurót kap, Németország pedig 1 millió eurót, hogyha összevetjük őket. Ez teljesen igazságtalan. Megoldást kell erre találni, és az Európai Bizottságnak meg kell találnia a szabályokat, a működési módokat, amik lehetővé teszik majd, hogy ez az alap tényleg segítsen azoknak a munkavállalóknak, akik elvesztették a munkahelyüket e súlyos válság körülményei között egyes tagállamokban meg kell akadályozni, hogy ez az alap a gazdagabb országokat segítse, miközben más tagállamok nem is igen tudják igényelni a segítségnyújtását. Ezeket a bírálatokat továbbra is hangoztatni fogom, és továbbra is azt fogom kérni az Európai Bizottságtól, hogy igenis vegye figyelembe ezt a problémát, és alakítsa át az alapműködésének az alapját, a tartalmát. Egy további probléma számomra, ami aggodalmat okoz a mezőgazdaság bevonása. Úgy gondolom, hogy a közös mezőgazdasági politika rendelkezik már elegendő eszközzel és pénzzel, mechanizmust kell kialakítani erre az eljárásra, Nyilván a gazdáknak is joguk van a segítségnyújtáshoz. Nem ezt kérdőjelezzük mi meg. Amit mi megkérdőjelezünk az az, hogy ezt az alapot erre a célra használják, hiszen nagyon kevés pénzzel rendelkezésre az egyre súlyosabban felvetődő problémákra a mezőgazdaságban is. Elnök asszony, ezeket a kérdéseket szeretem elfeltenni a bizottságnak. Elnök, ezzel lezárom a hozzászóló listát, bekerül tessék. Ja, ich möchte schon... Szeretnék annyit mondani. Nagyon örülök, hogy az alap forrásai nagyon soknak segítettek ebben a szörnyű válságos időben. Tényleg nagyon sokat el tudtunk érni, nagy sikereket, előrelépést értünk el. Ezt mindenképp ki kellett mondanom. Másfelől viszont minden alapnak világos struktúrára van szüksége. A, mindenek a költségeiről egyelőre még nem nagyon hallottunk. Nem nagyon értem, hogy miért kellene a segítséget csökkentenünk egyik területen, egy másik terület hasznára. De pontosan annak a területnek a hátrányára, amelyeket segíteni akarunk. Köszönöm szépen. Én néhány észrevételt szeretnék tenni. Először is az előadással beszámolva kapcsolatosan, hogyha megnézzük ezeket a pénzösszegeket, ezeket a borítékokat, amelyekről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy a globalizációs alapot kiterjesztették a mezőgazdaságra, és azt hiszem, hogy ez igazából nincs így, tehát nem is a globalizációs alapot terjesztették ki a mezőgazdaságra, hanem a mezőgazdaság az, amely egyfajta vezető szerepet akar játszani az alapon belül jó lenne tudni, jó lenne, ha elmondanák, hogy a, az Emplő főigazgatóság hogyan maradhat ha, hogy kompetens a szociális politika terén. Ha megnézzük az igazságot, a, a PAD e e jövőjét, akkor a konklúzió, amit megvonhatunk, az az, hogy itt a szociális politikával kellene foglalkozni. És a számok kérdésére térek át most. Ugyanis elég paradox dolog az, amit hallunk. Hát nem használtuk fel a, az alap összegeit, mert voltak olyan országok, amelyek nem pályáztak, nem kértek segítséget, megoldották a problémát maguk vagy esetleg társfinanszírozásra lett volna szó, kellett volna belépniük, de hát ez mind... Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a fennmaradott összegek háromnegyed része lényegében a gazdáknak marad. A globalizációnak sokkal több, nem mondom azt, hogy sokkal több az áldozata, úgymond az ipari ágazatokban, de azt hiszem, hogy mindez nem felel meg a javasolt számadatoknak, vagy pedig akkor ez a példa például a Mercosurra való kihatás, és aztán majd még erre is visszatérek, tehát akkor ez nem állja meg a helyét. Ami az, az a, a mezőgazdaság és az ipar közötti ö, pénzfelosztást illeti. A, nem a mezőgazdaságnak kell a szociális intézkedéseket finanszírozni, önök milyen érvekre gondoltak az alappal kapcsolatosan, hogyha a szociális politikáról van szó a, a gazdák számára, vagy pedig az iparban dolgozók számára, akkor mondjuk kinyíltan Én azt látom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeket ö, úgymond segíteni kell, mert nem, nem akarják, hogy a ö, kap ö, csökkenjen, és Igazából egy szociális politikáról van szó, a kap ö, kapcsolatosan. Az is, az is elhangzott, hogy ez egy válság eszköz, tehát a költségvetésen kívül kell tartani, de a mezőgazdaság ez így nem helytálló, mert azt mondták, azt mondta, hogy ez egy állandó eszköz. Most ez állandó eszköz, vagy nem állandó eszköz? Válságeszköz, vagy nem válságeszköz? Hogyha a mezőgazdaságról beszélünk, akkor már nem a válságról beszélünk. Akkor már a szabad piacról, a szabad kereskedelem, kereskedelmről beszélünk, amelyet az Európai Bizottság támogat. Akkor már nem válságpolitikáról beszélünk, hanem egy meghatározott politikáról. Ebben az esetben akkor miért nem lehetne egy költségvetési vonalat kialakítani. Ami a társfinanszírozást illeti, visszatérek de hát nem én fogom a közbenső jelentésüket mm, megfogalmazni, tehát hogyha egy országban, ugye arról van szó, hogy a kohéziós alapból, vagy pedig kohéziós alaphoz, vagy pedig a globalizációs alaphoz forduljunk, akkor inkább az globalizációs alaphoz fordulnak, mint a kohézis kohéziós alaphoz. Tehát itt egyfajta egyensúly hiány van, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy inkább a globalizációs alaphoz forduljanak. A, az egyes országok helyzete függvényében fordulnak a különböző alapokhoz, ami az ön értékelését illeti a Mercosurral kapcsolatosan. Hát itt, itt egész egyszerűen nem a csodálkozásom, már nem tudom, hogy mit csináljak. Hát ez a hatástanulmány, amelyről említést tesz, ugye itt 4,8 a milliárd a mezőgazdasága és a a 8 milliárd az ipará, iparra. Hát mi, milyen, milyen, mennyi munkáját eb, lehet ebből ö, Európában létrehozni. Figyelembe vették önök a Lisszaboni szerződés 9. cikkejét, a szociális politikával kapcsolatos követelményeket, és mi lesz az adórendszer? hogyha az iparban és a szolgáltatásban ezt fogják érvényel juttatni, hogy lehet például a szociális intézkedéseket megvalósítani, aztán az adórendszer, az európai adórendszert, hogy lehet alkalmazni. Ami a reintegráció kérdését illeti, én értem a, a célkitűzéseket, ugye itt 50 százalékról van szó, Persze egyfajta küszöböt meg kell határozni, van egy határ, azonban itt, ha figyelembe vesszük a lakosság korát, amely re gondolunk akkor, amikor a globalizációs alapról szólunk. Ugye figyelembe vesszük itt, a, itt Portugáliát is, ahogy hallottuk, Ugye persze ön azt mondja, hogy 67 éves korig ki lehet tolni a nyugdíjkorhatárt, eh, és mert van, ahol ez ma 55, de azért mégiscsak eh, a, egy program, személyre szabott program megvalósítása eh, 59-60 éves korú lakosság számára nem teszi lehetővé, hogy megvalósítsák ezeket a célkitűzéseket. Ezt a Renault esetében is láttuk, hogy ez nem működött, és és ez mindez kihatott az életkörülményekre, a higiéniás körülményekre, fel, kell venni a harcot ugye a, a különböző területeken, például az el, öregedés ellen, és így tovább. Azt hiszem, hogy ez a ö, alap nem teszi lehetővé a New Skills, New Job program megvalósítását. Végül pedig semmit sem mondott az átalakítások, a struktúrák átalakításáról, persze azt mondhatja, hogy ez nem igazán egy olyan dosszié, amely kimondottan a foglalkoztatáshoz tartozik, de én úgy gondolom, hogy párhuzamosan más kérdésekkel az alapnak ezt a kérdést is fel kell vetnie. Még visszatérek az Európai Parlament szerepének a kérdésére. Itt természetesen vannak olyan emberek, személyek, akiket mindez érinthet. Ugye például a, a független foglalkozásúak, a saját magukat alkalmazó személyek, aztán a KKV-k, az alvállalkozók, például a gépkocsiparban vagy a textiliparban nagyon sok az alvállalkozó, és egy ilyen válsághelyzetben nehéz a helyzetük. Látjuk tehát azt, hogy ha akár a mezőgazdaság, akár az ipar. Nézzük, a parlament szerepe különböző lesz. Nem tudom, hogy miért. Említette azt, hogy az Agri főigazgatóságon programozzák a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos problémák következményeit. Tehát ugye nem vagyunk jós, jós nők, és vannak bizonyos dolgok, amiket előre lehet látni bizonyos ágazatokban, de van, amit nem. Tehát itt most két különböző eljárásról van szó, úgy tűnik, és az intervenció is különböző lesz a két területen. Azt hiszem, hogy nem ez az a célkitűzés, amelyet szeretnénk elérni. Nos, hát mivel mindkettőjük van vannak kérdések. Na, tudom, hogy nagyon sok kérdés hangzott el, de most ebben a bizottságban először foglalkozunk ezzel a dossziéval, amely nagyon fontos dosszié. Először Löbren onnak adom meg a szót, és aztán önnek az Agri részéről, és a tolmácsoktól 5 percet kérünk még. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a képviselő asszonyoknak, képviselő uraknak a kérdéseket. Megpróbálok maximális mértékben választ adni rájuk. Először is a válság derogációval kapcsolatban a bizottság, akárcsak a parlament aggódik a jelenlegi helyzet miatt a tanácsban. Azt is mondhatnánk, hogy december 31-től véget ér a válság az kialakult helyzet alapján Szóval közös az aggodalmunk, ami a régiók hozzáférését illeti. Több kérdés is vonatkozott az együttfinanszírozásra, és erre jeleztem, hogy 50%-os az alap együttfinanszírozás, de ez 65%-ra emelkedhet az olyan régiók esetében, ahol nagyobb a nehézség. Tehát teljesen nyitottak vagyunk, igyekszünk rugalmasak lenni, differenciáljuk majd az arányokat, mondjuk így, hogy a gazdagabb országokban 50% lesz, a válságát a jobban érintett országokban 65%. Azért történelmi visszatekintésképpen, amikor a válságderogációról 2009-ben tárgyaltunk, az Európai Bizottság 75%-ot javasolt ezt lesöpörték az asztalról a tanácsban. És amikor megnézzük, hogy jelenleg milyen a helyzet a válságderogáció meghosszabbítása tekintetében, nos, vannak kételjeim a 65%-nál magasabb arány kialakítását, illetően az új tervidőszakra. Mivel régiókról volt szó, a méltányosságról is szeretnék szólni, mert ezt is felvetették. Világos, egyértelmű, hogy jelentős különbségek vannak a között, hogy az egyes tagállamok mennyire veszik igénybe az EGA-t, illetve hogy mekkora segítséget nyújt az EGA a munkavállalóknak, mondjuk Portugáliában 2000 eurót munkavállalónként, Németországban meg 5000 átlagban, de vannak ugye ettől lefelé és felfelé eltérő összegek is azért emlékeztetnék rá, az EGE e az nem a Médecins Sans Frontier, nem mi alakítjuk ki az intézkedéseket, hanem a tagállamok javasolnak intézkedéseket a tapasztalataik alapján, a saját rendszerük tapasztalatai alapján. Ezért vezettük be 50 százalékos visszailleszkedési célkitűzést, azért, hogy ösztökéljük a tagállamokat, hogy a helyi lakossághoz leginkább adaptált intézkedéseket javasolják az is a célja ennek, hogy eltűnjenek azok a különbségek, amelyek a tagállamok között vannak. Ugye maximum 50%-ot írtunk elő a passzív intézkedésekre. Tehát megpróbálunk a felvetett kérdésekre kérdésekre tényleg reagálni, ami a méltányosságot illeti a KKV-k éppen olyan elbánásban részesülnek, mint a nagy cégek, hiszen most megvan a lehetőség arra, hogy ágazati és regionális szinten lépjünk föl, három módon lehet igénybe venni az alapot. Ugye egyfelől egy nagy cég és bedolgozói esetében, másfelől régiók, ágazatok esetében, a harmadik esetben pedig kivételes körülmények között egy kis piacon is. Tehát a, a KKV-k érintettek lehetnek itt is, meg beszállítóként is a nagy cégeknél. A kis cégek vezetői, tulajdonosai is jogosultá válnak, tehát őket is tudjuk segíteni az átalakulásban, átképzésben. Egy sor kérdés vonatkozott erre a méltányossági szempontra. Voltak olyan kérdések, amelyek a mezőgazdasággal voltak kapcsolatosak. Úgy gondolom, hogy megpróbáltuk felgyorsítani a folyamatot, amennyire csak tudtuk, de nem szabad megfeledkezni arról a tényről sem, hogy ez az alap továbbra is költségvetésen kívüli alap. Az előbb elmagyaráztam már, hogy nem akartuk a költségvetés pénzeit használni, hát előre ö, kialakított ö, keretet használni. Lehetett volna évente 350 millió eurót beállítani évente a költségvetésben erre a célra. Hogyha 50-et használunk csak fel, akkor 300 millió felhasználatlanul marad. Tehát úgy ítéltük meg, hogy hasznosabb, hogyha ezt a költségvetésen kívüli formát használjuk, és akkor nagyobb a mozgástér, maximalizálható a pénznek a felhasználása. ez a folyamat hosszú marad, de megpróbáljuk lerövidíteni. Azért is le tudjuk rövidíteni majd, mert a tagállamok is tapasztaltabbak most már, mi is jobban ismerjük a nemzeti rendszereket, gyorsabban tudunk haladni, illetve elgondolkozunk majd még más eljárásokon is, de majd az EGF munkacsoport egyik ülésén inkább informális keretben ismertetném ezeket. További időt lehet nyerni azzal, hogyha így járunk el, hiszen az biztos, hogy nagyon fontos a gyors fellépés, a tagállamok számára is nagyon fontos ez. Együttfinanszírozásról van szó a EG a döntéshozatali folyamatában a kudarc arány eddig 0%-os volt a az összes szerepvállalóval eddig nem vallottunk egyszer sem kudarcot. Hogyha ilyen katasztrófa szenáriók szerint működnénk, akkor 70% lenne a kudarc arány. Az elbocsátások esetében a tagállamok a fő felelősek, hiszen az ő politikájukat kell ugye megvalósítani szolidaritási alapon együtt finanszírozunk. A jó gyakorlatok cseréjét is ösztönözhetjük, de az alapfelelősség a tagállamoknál marad. Nagyon fontos, ugye jelenleg ezért vannak válságderogációs problémák most, ugye egész Európát érintő problémáról van szó, európai szolidaritás alapján kell működtetni az egélyet, ez az elve, de ami a válságot illeti, a tagállamok azt mondják, hogy a tagállami szinten kell megoldani a válságot, nem az unió szintjén. Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam-e. Sürget bennünket az idő. Az Ágri főigazgatóság kollégájának, ha megengedik, átadnám a szót, hogy a mezőgazdasági kérdésekre reagáljon. Köszönöm szépen köszönöm a visszajelzéseket, amelyek rendkívül hasznosak számunkra. Csak egy kulcsfontosságú témát szeretnék most említeni, mégpedig azt, hogy miért döntöttünk úgy, hogy közös szabályozást vezetünk be, de bizonyos szempontokból megkülönböztetéseket vezetünk be. Ez egy mandátum volt még pedig a költségvetés részéről. Az volt a lényeg, hogy a globalizáció által sújtott gazdálkodókat segítsük, és a foglalkoztatási főigazgatósággal együtt lehetőség volt arra, hogy ne legyen túlságosan széterített ezeknek az alapoknak a felhasználása. Ezen kívül valami olyat javaslunk, amely egy kicsit korlátozóbb jellegű, mint az eredetileg javasolt általános javaslat, tehát csak akkor aktiválódik, amikor, amikor ár esések és egyéb negatív tendenciák, tendenciák jelennek meg. Tehát nagyon célzott a felhasználás, és hogy mit támogat? Nem bevételt támogat, hanem a gazdálkodóknak azt a tevékenységet támogatja, amivel meg tudják változtatni a saját gazdálkodásukat, mivel alkalmazkodni tudnak a nemzetközi gazdasági helyzethez. Az, hogy a 2,5 milliárd a mezőgazdaság részére van elő, elkülönítve, nem jelenti azt, hogy minden egyes évben fel fogjuk használni ezt az összeget. Lehetnek majd nagyon olyan évek is, amikor a mezőgazdasági szektornak nem lesz szüksége ezekre a pénzekre. Mint ahogy már elmondtam, nagyon sok hatástanulmány létezik, és a legkésőbbiek, amelyeket a múlt héten hoztak nyilvánosságra, ezek részletesebbek, ezeket már e, egy link segítségével közzé is tettük. Ezek arról számolnak be, hogy milyen hatása lesz a mezőgazdaságra, a szolgáltatásokra és az ipar ágazatra ennek a javaslatnak, és ugye az ipar széles, úgyhogy ezen belül is több al ágazatra bontották le a vizsgálatot, azon kívül pedig az Európai Unió foglalkoztatási helyzetére, helyzetére gyakorolt hatást is megláthatjuk ott. A különböző tanulmányok különben különböző nézeteket képviselnek, egy, egy sor kérdésben egyetértenek, de van köztük különbség is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Akkor itt le is zárjuk ezt az ülést. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy itt voltak a végig, és a következő ülésünk december 5-én délután lesz Brüsszelben. Köszönöm.